So, uh, dear colleagues, if, uh... Kedves kollégák! Kedves kollégák, talán eljött az ideje, hogy folytassuk az ülést. Thank you very much. It's, uh, of course, it's, uh, Köszönöm szépen. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság elnöke egy párhuzamos ülésen kell, hogy részt vegyen, úgyhogy igyekszem én elnökölni majd a délután első felébe. Az én engem ért a megtiszteltetés, hogy üdvözöljem Norvégia EU-hoz akreditált nagykövetét, Atle Lajkvol urat, nagykövet úr, két évvel ezelőtt volt az utolsó eszmecsere közöttünk itt a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban. Akkoriban volt egy-két aggasztó téma a napirenden, például a virágimport, illetve bizonyos hús és sajtimportot terhelő vámtételek 2013-ban reagált is a parlament erre. Az elmúlt években jelentősen változott a politikai és a kereskedelmi helyzet is. Norvégia és az EU is megszenvedi most az orosz élelmiszer embargót, import tilalmat, ehm, az ukrajnai agresszióra eh, reagálásul eh, embargót eh, vezettünk be. Az szabadkereskedelmi térség szerződése, így a korábbiaknál is fontosabb. Nagykövet úrnak adom meg a szót a bevezető észrevételekre, és ezt pedig az Európai Bizottság észrevételei fogják követni, aztán a képviselőtársaim kérdéseket tesznek majd fel. Nagykövet úr öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a bevezetést, és köszönöm szépen a meghívást is. Mint említette, Két év telt el azóta, hogy hasonló meghívást kaptam. Ez egy új parlament, látok ismerős arcokat is, meg nagyon sok új arcot is. Köszönöm szépen eh, hogy meghívtak, hogy az EU és Norvégia közötti kereskedelmi kapcsolatokról eh, eszmét cseréljünk, eh, ideértve a mezőgazdasági kereskedelem jövőbeli fejlesztésének lehetőségeit is. Röviden fogok beszámolni a helyzetről, illetve egy konkrét esetről, négy dologról beszélni. Először is az általános helyzetről, azután az energiáról, a harmadik téma a halászati és tengeri termékek, a negyedik pedig a mezőgazdasági termények témája lenne e keretek között. Úgy gondolom, hogy gyümölcsöző konstruktív eszmecserét folytathatunk. Az általános helyzet. Norvégia az ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere az Európai Uniónak, a hetedik legnagyobb exportpiac, Norvégia számára eh, az Európai Unió 75%-át teszi ki a teljes külkereskedelmünknek. Nagyon jelentős számok ezek, és jól jelzik eh, az együttműködés és a partnerség szintjét, illetve azt, hogy ez közös eh, hasznot hajt. a kereskedelem az európai gazdasági integrációt jelzi. a primér szektorok leszámkat leszámítva Norvégia a belső piac szerves részét képezi. Úgyhogy ugyanazok a szabályok, rendelkezések vonatkoznak a tőkére, javakra, személyekre nálunk, mint az EU-ban, és például az Erasmus Plus-ban is részt veszünk 10 ezer EU jogi aktust emeltünk már be az az európai gazdasági térség szabályozásában, tehát dinamikusan fejlődik a kapcsolatrendszer, a lényeg az, hogy a kereskedelmi kapcsolatok szorosak, de még fontosabb, hogy a gazdaság együttműködés nagyon gyümölcsöző, és azonosak a szabályok. Második dolog az energia. A kereskedelem nagyon jelentős, a teljes európai földgáz felhasználás 20%-át Norvégia adja, a kőolaj felhasználás 12%-át, de ennél is fontosabb, hogy gazdasági integrációra került sor, ugyanazokat a rendelkezéseket használjuk partnerségünk keretében. Nem csak exportról, kereskedelemről, hanem kölcsönös haszonról is szó van. 40%-ban a norvég partok menti kitermelésből EU cégek részesülnek, ez nagyon sok EU munkahelyet is jelent az energia és az éghajlatváltozás, az energia hatékonyság, az energiaellátás biztonsága az EU napirendjén előkelő helyen szerepel, ezért partnerségünk minden korábbinál fontosabb. Most a halászatról és a tengergyümölcseiről beszélnék erre nem vonatkozik a szabadkereskedelmi megállapodás, nyilván szeretnénk, hogyha a kereskedelmi akadályok és a vámtételek elhárulnának. Ettől függetlenül is jelentős a kereskedelem. Teljes exportunk 60%-a az eu ban megy, 5,4 milliárd euró értékben a múlt évben egyébként az EU halászati termékeinek jelentős exportpiaca, ugyanakkor Norvégia úgy gondoljuk, hogy itt is kölcsönös haszonról lenne szó. Elvileg általában nyersanyagot küldünk az EU-ba, amit az EU dolgoz fel, 12 ezer ember él ebből. Az orosz intézkedések, a geopolitikai realitások miatt komoly gondjaink vannak most. Több mint 800 millió eurós piac szűnt meg a hal exportban egyik napról a másikra Oroszország irányában. Tehát megint csak ugyanabban a politikai helyzetben osztozunk. A halászati termékek piaca nagyon jelentős, szeretnénk a piacra jutást előmozdítani, és úgy gondolom, hogy a geopolitikai aggályok és a kereskedelmi haszon ugyanabban az irányban mutatnak. Végül pedig mezőgazdaság. A az európai szabadkereskedelmi övezet szabályai nem vonatkoznak a, a mezőgazdaságra. Az Európai Unióval folytatott kereskedelem nagyon kiterjedt, 60-70 százaléka a teljes importunknak az Európai Unióból jön. Ez az általános kép, és most a konkrét intézkedésekről beszélnék, amelyek miatt valószínűleg két évvel ezelőtt meghívtak, és valószínűleg, vagy lehet, hogy ma is ezért hívtak meg ide. Biztosíthatom önöket, önök úr, hogy nincs kétségem az EU álláspontját illetően, hiszen megkaptuk az álláspontot, én is megkaptam, illetve bilaterális szinten is mindenki megkapta, így a gazdasági térség tanácsának ülésen is elhangzott. Pontosan ismerjük az álláspontot. Én most aktualizálnám az ismereteiket három aspektus szempontjából. Először is a politikai aspektust illetően Norvégiában sem volt egyetértés, amikor az intézkedéseket bevezették. A mostani kormánypárt azt mondta, hogy nem ért egyet, és visszavonják az intézkedéseket, hogyha a kormányra kerülnek. Egy évvel ezelőtt kormányra kerültek, vissza akarták vonni az intézkedéseket, de mivel kisebbségbe kerültek, parlamenti többségre lett volna szükségük ehhez. Elnök úr, ez sajnos nem jött össze. A harmadik pedig maga a kereskedelem. Mi történt konkrétan a kereskedelemben, hogyha a 2013-as és 2014-es számokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy hogy nagyon hasonló szint szintű az intézkedés, mint amikor bevezették, hogy azt nézzük, hogy milyen termékekre vonatkozik. 13-ban egy kisé ö, csökkent, 14-ben viszont kisé emelkedett a kereskedelem szintje, tehát gyakorlatilag egy szinten maradt. Ami a tárgyalásokat illeti Nos, az EGT megállapodás, ami a legátfogóbb, amit valaha Norvégia kötött. A 19-es cikk azt mondja, hogy a feleknek erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a mezőgazdasági kereskedelmet fokozatosan liberalizálják, és a mezőgazdasági politikájuk keretében, kölcsönös haszon szellemében kell ezt megvalósítaniuk. Néhány hónapja már Norvégia jelezte, hogy új tárgyalási fordulót kezdenénk a 19-es cikk rendelkezései alapján, és bízom benne, hogy mihelyt az EU készen áll, és bízunk benne, hogy hamarosan készen fog állni rá, mi is szívesen liberalizáljuk a mezőgazdasági kereskedelmet. Elnök úr, ennyiben foglalnám össze a nagy összefüggéseket, az általános helyzetet, illetve a konkrét intézkedésekkel kapcsolatos ismereteket végül arról számoltam be, hogy a 2012. januári intézkedésekkel mi a helyzet ma. Nagyon szívesen cserélek eszmét a szakbizottság tagjaival. Köszönöm szépen! Nagykövet úr, köszönöm szépen észrevételeit, nagyon jól struktúráltak voltak, és nagyon tömörek. Biztos vagyok benne, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságbeli kollégáim egy sor kérdést fognak feltenni. Mielőtt átadnám a szót a kollégáknak, hadd adjam meg az esélyt az Európai Bizottság mezőgazdasági főigazgatóságának, a DG Agrinak, hogy röviden reagáljanak, és mertessék a helyzetet, Mananzela asszony osztályvezetőként kapja meg a szót. Eh. Köszönöm. Igen, az Európai Unió és Norvégia között nagyon szorosak a mezőgazdasági kereskedelmi kapcsolatok. A hetedik legnagyobb felvevője, a Norvégia az Európai Unió piacának. 2011-ben ez több mint majdnem 2000 euró 2000 millió euró nyitott ki ez a kereskedelmi volumen. Az Európai Unió a mezőgazdasági termékek területén 8,1%-át exportálja a teljes exportnak Norvégiába. A jelentős kereskedelem ellenére a két fél között nagyon jók a kereskedelmi kapcsolatok. Norvégia, ami a bárányt, a szarvasmarhát és a, a sajtot illeti, um, ezeken a területeken uh, intézkedéseket hozott Norvégia, és az Európai Unió mind politikai, mind technikai szinten ellenzi ezeket az intézkedéseket, és úgy érzi, hogy ez protekcionista intézkedés, illetve az e megállapodás ellenébe megy, ami a további liberalizációt segíteni. Norvégiát arra kértük, hogy tekintse át ezeket a változtatásokat. Az új norvég kormány lépései ellenére ezek az intézkedések továbbra is hatályban maradtak. Reméljük, hogy az EU és Norvégia között sikerül egy olyan keretet megteremteni, amelyek a mezőgazdasági kereskedelem további liberalizációját segítik ezen a területen közül. Uh, thank you very much, and uh, now uh, it is the... Köszönöm szépen. Most pedig a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Először a néppárt képviseletében Daniel Kaspari, aki a néppárti koordinátor. Daniel, parancsolj! Köszönöm szépen, tisztelt nagykövet úr! Köszönöm szépen, hogy eleget tudott tenni meghívásunknak, és eljött ide. Köszönöm szépen a jó együttműködést, amelyel nagyon sok területen rendelkezünk, számos közös kihívásunk van, különösen ami az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat illeti, ön ezekre utalt, és hálásak vagyunk ezért. Örülök annak, hogy ön hangsúlyozta azt, hogy mennyire jók a kereskedelmi kapcsolatok. Azt gondolom, hogy mindkét fél ebből profitál. Már két évvel ezelőtt is itt járt nálunk, és az Európai Parlamentet eh, nagyon zavarta azt, hogy milyen intézkedéseket vezetett be Norvégia, anélkül, hogy előzetesen konzultált a kórház Európai Unióval, mint ahogy ez a szerződésben is szerepelt. Ön említette a 19-es bekezdést, és a 19-es bekezdés értelmében tovább szeretnénk könnyíteni a kereskedelmet az elkövetkezendő években, és ezt nem korlátozni szeretnénk. És azok az intézkedések, amelyeket a korábbi kormány elindított, korlátozzák a kereskedelmet, és a legújabb intézkedések, például a nyár előtt intézkedések, amikor átcsoportosították a tejtermékeket, meg tízszerezték a vámtarifákat, ez sem a baráti kapcsolatok jegyében történt. Amiben nehézségeim vannak, és ezt őszintén elmondom, Ön beszélt uh, arról, hogy hogyan tudnánk a kapcsolatokat tovább javítani, egyrészt a tárgyalások keretében, másrészt olyan dolgokat is említett, uh, amikor az önkormány uh, súlyosbította a helyzetet, tehát azt mondom, hogy mielőtt elindulnak a tárgyalások, meg kell próbálni azokat az intézkedések, amik megalapozatlanak, ezeket meg kell szüntetni, tehát az új lépések előtt előbb ezt kell megoldani. Ez volna az első kérésünk. Második kérdésünk, hogyha az Európai Bizottságnak mandátumot adunk az önökkel való tárgyalásra, és a bizottság arról számol be, hogy olyan dolgokról kell önökkel tárgyalni, amelyeket eh, már egyszer megbeszéltek, tehát eh, nem gondoljuk azt, hogy ez szép dolog volna, úgymond önöktől, hogy ezeket a vámtarifákat megtartják. Éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha önjelezni a kormánya felé, hogy jó lenne ezeket az intézkedéseket visszavonni, hiszen itt a tűzzel játszanak, továbbra is elégedetlenek vagyunk, illetve ezek olyan intézkedések, amelyeket eh, számos kolléga már felvetett eh, itt a parlamentben, jó magam is, tehát nem értjük azt, hogy talán nem is lehet, nincs is értelme a parlamentnek mandátumot adni, illetve a bizottságnak mandátumot adni a tárgyaláshoz, hiszen önök lábbal tiporják a korábbi megállapodást. Kérjük, hogy ezt jelezzék a kormányuk felé. Úgy érzem, hogy itt a jövőbeni jó fejlődést veszélyeztetjük, hogyha ez nem történik meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az SZSD frakció nevében David Martinnak adok szót. Rövid leszek. Egy kicsit más állásponton vagyok, mint Daniel. Norvégia független állam, és joga van szerintem olyan döntéseket hoznia, amelyeket a lakossága számára leghasznosabbnak ítél. De nekem is van fenntartásom a szomszédsági kapcsolatok szempontjából, én most nem akarok beavatkozni a bizottság és az önök közötti tárgyalásokba, de azért ez tényleg nekem is feltűnik, hogy nem tárgyal Norvégia a szomszédaival, és ennyiben egyetértek azokkal, akik ezt felrólják. Tehát Norvégnek joga van ilyen vámokat kiszabni, csak hogy mennyire barátságos dolog tárgyalás nélkül ilyesmit tenni. Ha mi barátnak tekintjük egymást, és a problémákat közösen akarjuk megoldani, akkor ez tényleg mintha egy kicsit kilógna a képből. Köszönöm szépen. Most az ECR frakcióból Kemalman úr. Köszönöm, elnök úr. Nagykövet úr, meg szeretnék erősíteni néhány információt önáltal az EU-Norvégia kapcsolatokra vonatkozóan. Két kérdésem lenne. Hogy választja külön a Norvégia által EU-nak adott dolgokat, és az EU által Norvégiának adott dolgokat. Mennyit fizet Norvégia azért, hogy az EU belső piaciához hozzáfér, és másodszorban a önök kereskedelmi törvényeinek hány százaléka az EU anyagból átvett, vagy azzal összhangba hozott jogszabály? Köszönöm szépen, akkor most a liberálisoktól Saki Köszönöm elnök úr a szót, köszönöm nagykövet úr, amit elmondott, elnézést, hogy hátörülök elhangzott többségileg az, amit mondani akartam. Én arra kérdeznék rá még, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók és az oroszok által EU-ra kivetett és Norvégiára kivetett szankciók milyen hatásokkal jártak. Ugye tudjuk, hogy a sarkvidéki olajfúrást is ez érintette, Norvégia is ö, ö, megszenvedte ezt, illetve norvégiai szankciókat fogalmazott meg az orosz energiaágazattal szemben. Az önök tengeri és tengeri olaj energia kinyerési ágazata szempontjából az norvég kormány szerint mennyire hatékonyak ezek a az embargós intézkedések, és hogy állnak most önök az orosz szankciókhoz előny és hátrány tekintetében. A GUE frakcióból, Solc úr, köszönöm. Köszönöm, nagykövet úr, hogy eljött újra hozzánk. Ezt a témát tényleg közösen kell megvitatni. Két éve kezdtük. Nem értek teljesen egyet Daniel Kasparival a tekintetben, hogy hogyan kéne ezt a kérdést kezelni az állásfoglalásunkban nem igazán baráti a mi e, megszövegezésünk sem, ez nem fogja segíteni a tárgyalóasztalhoz való leülést. A hetedik pontja ennek a tervezetnek azt mondja ki, hogy felszólítja Norvégiát arra, hogy mindkét oldalt kielégítő megoldások érdekében tárgyaljon. Ö Szerintem inkább le kéne együtt ülni, és a problémákat közösen megbeszélni. Norvégia szuverén állam az EFTA tagjaként, és joga van ahhoz, hogy saját mezőgazdaságát akár védővámokkal védje. És azt szerencsének tekinthetjük, hogy például a Fülöp-szigetekkel is a preferencia rendszeren belül előrelépünk, ahol a hasonló problémák merültek föl, de ezt elvárni nem lehet. Ami a szankciókat illeti, nekem is lenne kérdésem, Sáke asszonyhoz hasonlóan, de más szempontból tenném ezt föl. Hogyan látja ön azt, hogy bizonyos technológiákat most akkor nem szállítunk az oroszoknak a sarkvidéki energiakitermeléshez, ennek milyen környezeti hatásai lehetnek? Fennáll-e az a veszély, hogy környezeti károk keletkeznek amiatt, mert az Orosz Föderáció a technológia hiányában a Gazprom és más szégek képtelenek lesznek megfelelni bizonyos normáknak. a szabad-e esetleg egy ökológiai katasztrófát, amely akár még Norvégiára is visszahathat, kiváltani közvetetten a túlzottan szigorú szankciókkal. Nem tudom, hogy én is mondhatok-e valamit, mondja az elnök. Csak Scholz úrnak azt szeretném mondani, hogy ez már nem tervezett, hanem ez egy már elfogadott állásfoglalás, amelyet 2013. júliusában a parlament elfogadott, csak hogy a tényeket helyükre tegyem. Most akkor a zöldeket kérdezem, hogy kívánna közülük bárki megszólalni, hanem akkor William Dartmouthnak adom meg a szót az rtd Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a szakbizottságban legalább van néhány ember, akik értékelik, hogy Norvégia szuverén ország. Attól tartok, hogy nem minden kollega minden szakbizottságban érti ezt az alapvető tényt, aki a műemlékvédelem iránt érdeklődik, vagy a természetvédelem iránt, mint itt a kollégák nagyon örülhetnek neki, hogy Norvégia nem része a közös halászati politikának, így sokkal nagyobb a halállomány a vizeiben. Az Egyesült Királyság halállományának nagy részét megtizedelte az EU. Lenne kérdésem a nagykövet úrhoz. Norvégia természetesen tagja az EFTA-nak és az EFTA ugyanazt a személyek szabad mozgását vállalja, mint ami az EU-ban érvényesül. Na most Svájc, amelyik ugye a másik pillére az EFTA-nak, a svájci emberek úgy szavaztak, hogy most már véget kell vetni az emberek szabad mozgásának. Azt szeretném kérdezni a nagykövet úrtól, hogy véleménye szerint Norvégia még meddig tartja magát az emberek szabad mozgásának elvéhez. El tudja képzelni, hogy Norvégia Svájchoz hasonló álláspontra helyezkedik mondjuk az elkövetkező öt év során. Elnök, köszönöm szépen. A frakciók mindegyike nyilatkozott. Most a többi kollégához fordulok, ki szeretne kérdést feltenni, észrevételt tenni e témában. Benzen úr, tessék. Mindenek előtt köszönet a nagykövet úrnak az észrevételeiért, illetve az együttműködésért. Én úgy tudom, hogy a tengergyümölcsei esetében a kereskedelmi akadályok felszámolását kéri az EU-ba irányuló export vonatkozásában, ugyanakkor megkérdezném, hogy hogy tudja elfogadni azt, hogy a, a sajt, a hortenzia, a marhahús esetében Norvégia nem vetett véget a magas vámok alkalmazásának. Úgy gondolom, hogy ezek a vámok a, az EGT egyezmény 12. cikkének szellemét sérték. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságra ugyanúgy kell, hogy vonatkozzon az, ami a tengerre hogyan támogatják a norvég gazdákat. Ez nem koronák kérdése, hanem a piacra jutás kölcsönös szabadságának kérdése. Köszönöm szépen, Benson úr. Még egyszer körbenézek, van-e bárki más, aki hozzá szeretne most szólni? Úgy tűnik, hogy nincs, akkor lezárom ezt a kört és visszadom a szót a nagykövet úrnak. Kapott ön néhány észrevételt, amelynek alapján azt gondolhatná, hogy a halászati szakbizottság vagyunk, de nem a nemzetközi kereskedelmi. Nagy érdeklődéssel hallgatjuk a válaszát önnél a szó nagykövet úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, azt feljegyeztem, hogy hát nincsenek itt igennel, nemmel megválaszolható kérdések. Megpróbálok időrendben haladni, és bocsássák meg, hogyha valamiről megfeledkeznék, igyekeztem feljegyezni minden kérdést és észrevételt. Általánosságban megnyugtathatom önöket, hogy mindaz, amit elmondtak, teljes mértékben továbbításra kerül a eh, kormányomhoz otthon, Norvégiában. Ami az irritált hangulatot illeti, eh, tudjuk, hogy eh, mi kell a tárgyalásokhoz, készen állunk a tárgyalásokra, és úgy gondolom, hogy nagyon hangsúlyos keretek között hatékonyan tudjuk megkezdeni a munkát. Pontosan tudjuk, hogy mi az, amiben nem értettünk egyet. Hogy a politikusokat tűzzel játszanak-e, vagy nem, erre nem reagálnék, köztisztviselő vagyok, és szeretnék is az maradni, de mint mondtam, az ön mondandóját hűségesen továbbítom majd. Egyébként pedig az interneten is hallható volt, amit mondott. Egyesek önök közül azt mondták, hogy nem voltak túl barátságosak a gesztusaink, én ebbe a vitába nem mennék bele. Um, továbbítom ezt az észrevételt is, de biztosíthatom önöket, hogy nincs olyan pavlovi reflex senkiben Norvégiában, ami ne lenne barátságos Európa irányában. <coughs> Biztosíthatom önöket, hogy a reflexeink pozitívak fő partnereink irányában, gazdasági és más téren egyaránt, és arra is vonatkozik ez, hogy az az érzésük támad, hogy mi nem konzultálunk. Nyilván nem szállnék vitába egyéni érzékelésükkel, de jó magam rengeteg időt szántam a konzultációra, és egy ilyen szintű integrációnál elengedhetetlen is a folyamatos konzultáció, egyeztetés, rengeteg területen nagyon sokat konzultáltunk. Ami az EGT és a Norvég támogatási alapra vonatkozó két kérdést illeti. Az első kérdésre szeretnék különösen pontos választ adni. A képviselő azt kérdezte, hogy mennyit fizetünk mi. Nos, mi nem fizetünk. Az EGT és Norvégia alapok 1,8 milliárd eurót tesznek ki, abban az időszakban, aminek most van vége. Ez kontribúció Izland és Liechtenstein mellett Norvégiából a szociális és gazdasági kohézió előmozdítására. Mi nem fizetünk az EGT-nek, ezt az egyezményt azért tárgyaltuk meg, hogy azonos versenyfeltételek érvényesüljenek. Ezen kívül 1,8 milliárd eurónyi támogatást is nyújtunk 5 év alatt, annak érdekében, hogy a szociális és gazdasági különbségek felszámolásában részt vegyünk az EU-ban. A tízezer jogi aktus, amit az EGT-ből átvettünk 20 év alatt, mekkora részét teszik ki a belső jognak nem számoltam ezt ki, de egy kormány bizottság néhány évvel ezelőtt úgy becsülte, hogy kb. 70%-a a norvég jognak az EGT-ből jön. Az a lényeg, hogy a javak, a tőke, a szolgáltatások, az állampolgárok nagyon hasonló jogrendszerben működnek. Rendeletek, irányelvek esetében is igaz ez, mármint az, hogy integráltuk őket. a, a nagyobb európai közösség jogából. Tehát gyakorlatilag azonos rendelkezések vonatkoznak a legtöbb területre, így a származásra is, az eredetre is. Szankciók mindkét irányban. Nos, a szankciók hatásának kiszámítása kemény dió. Azt mondtam a bevezetőben, hogy tudom, hogy mennyi volt a halászati termékek és tengeri gyümölcsök exportjának volumenje az előtt. Tehát amikor az EU szankciókról döntés született, a kínálati oldalon hatás, de ez nem lineáris, nagyon sok mindent kell figyelembe venni cégek befektetési politikáját, mi az, amit megtesznek, mi az, amit nem tesznek meg. Tehát nem tudom pontosan megmondani, hogy mekkora hatása volt, de az EU szankciók, aminek mi is része vagyunk, hatása kiszámíthatatlan, ugyan, mm, de később érzékelhető lesz. Oda-vissza. Megpróbáltam választ adni a környezetvédelmi kérdésre is részben. Amit mi ott éjszakon teszünk, a kőolaj és földgáz kitermelésben szigorú környezetvédelmi normák mentén történik. Na most, hogy az oroszok mit hajlandók megtenni, és mit nem, hát ezt elemeznünk kell. Kulcsfontosságú stratégiai terület a sarkvidéki kitermelés, és nagyon fontos számunkra, hogy minden normát betartsanak. Az állampolgárok szabad mozgása és az EFTA igen, Norvégia tagja az EFTA-nak, és miközben az EU bővült, az EFTA szűkült, a Genfi EFTA titkárságon volt az egyik első ö, munkahelyem, és akkor még Portugália is EFTA ö, tag volt. Norvégiában semmi nem jelzi, hogy ugyanazt tennénk, amit a svájciak. Éppen ellenkezőleg a norvég kormány kijelentette, hogy az emberek szabad mozgása kulcsfontosságú aspektusa az egységes piacnak, a, aminek mi szerves részét képezzük az EGT mm, egyezmény keretében. ami a tengergyümölcseit illeti azért említettem ezt a témát, mert valóban szeretnénk a piacra jutást megkönnyítetni a nemzetközi kereskedelemben. Ez kölcsönösségi alapon szokott történni. De amikor visszatértem arra a témára, ami az eredeti oka volt ennek az eszmecserének. Tudom, hogy megvannak a keretek arra, hogy megállapodjunk, a közeljövőben meg is kezdjük, egyébként már meg is kezdtük az egyeztetést a sok tagállam számára fontos földrajzi megjelölések témájában. Hogyha az általános helyzetet nézzük, mivel ennyire integráltak vagyunk a piacba, úgy gondolom, hogy optimisták lehetünk, hogy megállapodásra is tudunk jutni, és ezzel zárnám. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Thank you very much, ambassador. Köszönöm szépen, nagykövet úr, köszönöm szépen az INTA nevében a részvételét, köszönjük szépen, hogy eljött a mai vitára, köszönjük a válaszait. Természetesen a kereskedelem, a párbeszédről szól, a tárgyalásokról. De az Európai Parlament ezen szakbizottságában a kibővített kompetenciáról is szó van, ez pedig a monitoring tevékenység, amit mi végzünk intaként, és azt gondolom a különböző folyamatokat illetően jól szervezettek vagyunk. Az INTA továbbra is figyelemmel fogja kísérni az EU-Norvégia közötti kereskedelmi kapcsolatokat. Köszönjük szépen, nagykövet úr! következő napi rendi pont, illetve két pontot veszünk egybe, a 12-eset és a 13-asat. Itt két eh, javaslatról van szó, meglévő szabályozások kodifikálása, amelyek eh, az import szabályozásra vonatkoznak, és ezek a javaslatok fontos módosítókat tartalmaznak. Két átdolgozásról van szó, az egyik eljárás limitálja a kompetenciánkat a javaslat módosításában. A 12-es a textiltermékek exportja a harmadik országok felé, amelyeket nem fed le megállapodás, illetve EU-s szabályozás, itt is áldolgozásról van szó. A 13. pont pedig a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályok, szintén áldolgozásról van szó. Először a bizottság jogi szolgálatának adom meg a szót, hogy mutassák be a javaslatot. Luigi Csimanglia úrnak, aki Head of Unit. Köszönöm szépen. A bizottság nagyon rövid előadást szeretne tartani a jogalkotási technikák alkalmazásával kapcsolatban, a kodifikálásban, valamint az átdolgozást illetően, és természetesen a bizottság szívesen válaszol kérdésekre, amelyek felmerülhetnek ebben a témában. A kodifikálás és az átdolgozás két jogalkotási technika, amelyeket igen széles körben használnak, az egyszerűsítés érdekében, a meglévő jogalkotás egyszerűsítése érdekében. Azok a szabályozások, amelyek a konkrét használatra vonatkoznak, a két jogalkotási technika esetében két különböző intézmény közül megállapodásban kerültek rögzítése. az első a kodifikálásra vonatkozik, a másik pedig az átdolgozásra idézni szeretnék néhány fontos pontot a két intézményközi megállapodásból. First, as regards a definition of what could... Ami a definíciót illeti, mit is jelent a dolgozás az intézményközi megállapodás első pontjából idéznék a kodifikálás nem jelent mást, mint azt az eljárás, amely az átdolgozandó aktusokra vonatkozik, és ezek felváltására egy egységes aktussal, amely nem tartalmaz jelentős tartalmi változtatásokat ezen aktusokhoz képest. Az első pontból kiderül tehát, hogy melyek a jellemző jegyei egy kodifikálási gyakorlatnak. Nincsen tartalmi módosítás, ez nagyon fontos. Tehát az átdolgozás, az a meglévő alkotás nem alapvető jellegű megváltoztatását jelenti. Ez rendkívül fontos koncepció az átdolgozásnál, és számos más pontnál is megismétlésre került ez az intézményközi megállapodásban. Ez pedig a harmadik pont, a bizottság a kodifikálás javaslatában nem tervez alapvető módosításokat eszközölni az átdolgozandó jogi aktusban. A hatos pontja a megállapodásnak a bizottság javaslat célja, hát a meglévő szövegek egyértelmű kodifikálása legális szempontból korlátot jelent. Az Európai Parlament megtiltja az alapvető jellegű módosításokat, és teszi ezt a tanács is úgy szintén. Egy további nagyon fontos aspektusa a kodifikálási gyakorlatnak az az, hogy az Európai Unió normál jogalkotási eljárása teljes mértékben érvényre jut. Ha ezt összevetjük a kodifikálással, ahol nincsen alapvető jellegű módosítás az átdolgozás ezzel ellentétben lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos alapvető jelgő változtatásokat vezessünk be a meglévő jogi szövegeken. Megint csak idézni szeretnénk az intézményközi megállapodásból az eldolgozásra vonatkozóan, ahol az eldolgozás definícióját is olvashatjuk. Az átdolgozás egy új jogi aktus elfogadásából indul ki, amely magába fogja, foglalja egy egységes szövegben mind az alapvető jellegű módosításokat, illetve a változatlanul megmaradt szabályozásokat ugyanebből a szövegből. Mint említettem, a kodifikálásnál itt az új jogi szöveg felváltja a korábbi jogi aktust. Ebben az esetben a normál jogalkotási folyamatot szintén teljes mértékben érvényre jutatják. Ez csak egy nagyon rövid előadás volt. Techniques of codification and recast, but of course we are available should the... Természetesen, ha vannak kérdéseink úgy szívesen állunk rendelkezésükre. Amikor a két javaslatról beszélünk, akkor a két átdolgozási javaslatot, amelyet a bizottság az elmúlt eh, nyáron mutatott be, Itt az úgynevezett kereskedelmi omnibus eh, esete merül fel. Ennek az évnek az elején két rendelet, a 37-es és a 38-as 2014-ből elfogadásra kerültek, illetve a hivatalos közlönyben is közzététettek. Amikor ez a két rendelet elfogadásra került, a bizottság elkötelezte magát a kodifikálásra, de csak azon aktusok jogi kodifikálására, amelyeket a két rendelet módosít. A módosított jogi aktusok száma, amelyet a 37-es, 38-as rendelet módosítottak, a nem tévedek, 27 ami pedig ezen aktusok többségét illeti, a bizottság a parlamentnek és a tanácsnak vagy kodifikálási, vagy átdolgozási javaslatokat mutatott már. Ezen aktusok nagy része pusztán kodifikálásra került, és ezen aktusok esetében világossá vált az, hogy bizonyos csekély módosításokra van szükség. Éppen ezért a két javaslat, amelyek vizsgálatára ma délután kerül sor, bemutatásra kerültek, mégpedig átdolgozási javatok keretében. És mivel ezek a meglévő szabályok alapvető módosítását eredményezik, vannak ezen kívül kisebb jellegű módosítások is a szövegben, a javaslatokhoz. Ez pedig eh, a magyarázó memorandumok eh, magyarázzák a négyes pontban. És itt eh, olvashatjuk annak magyarázatát, miszerint a gyakorlat pusztán kodifikálási gyakorlatként indult, de ezután szükségesé vált az egyéb könnyebb módosítások megvált, megvalósítása. Tehát a módosításokat egyszerű módosításoknak tekinthetjük, kisebb jellegű, de alapvető fontosságú módosításoknak összevetve a pusztán technikai jelentőségűekkel. Tehát a szöveget, úgyis tekinthetjük, hogy itt pusztán egyszerű kodifikálásról van szó. De mint említettem, a csekély módosítások is ebben vannak benne. Köszönjük szépen a bevezetőt. Ha nem tévedek, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság első alkalommal foglalkozik, foglalkozhat ilyen ö, átdolgozással. Most, hogy a bizottság bevezetőjét meghallgattuk, megadom a szót Jaroszláv Válaszka kollégának, aki a mi előad, el, jelentésünk előadója. Én kértem, hogy legyen eszmecsere erről a témáról, mielőtt benyújtom ezt a jelentéstervezetet, hogy érezhető legyen, hogy a különböző frakciók mit gondolnak róla. Ebben a javaslatban, ahol el is hangzott, ahogy el is hangzott, EU rendeleteket akarunk kodifikálni, ezeket sokszor módosították, ezért egységes szerkezetbe kellene őket foglalni és felhasználó baráttá tenni. Ezen túlmenően, mivel ezek a javaslatok azért lényegieket is tartalmaznak, a bizottság átdolgozás formájában kívánja ezt megoldani, E tekintetben valóban társjogalkatóként eléggé korlátozottak lehetőségeink, bár vannak lehetőségeink. A lényeges bizottsági változásokat a szövegben szürkével emeltük ki. A Lisszaboni szerződés óta valóban bizottságunk első alkalommal vehet részt átdolgozásban, mint illetékes bizottság. Engedjék meg ezért, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy mi is itt az eljárás, amit követnünk kell. Egyébként ez nem más, mint a normális jogalkotási eljárás, csak van néhány kiegészítő szabály a módosítókra vonatkozóan. Elvileg a módosítók csak akkor elfogadhatók, ha a szürke kijelölt szövegrészekre vonatkoznak, de a nem szürkéket is újabban lehet módosítani azzal, hogy erről, ezek módosítási szándékáról azonnal tájékoztatjuk a bizottságot és a tanácsot. Egy további sajátossága ennek az átdolgozási megközelítésnek az, hogy mindhárom intézménynek és mindhárom intézmény jogi szolgálatának a kezén át kell, hogy menjenek ezek a módosítók, mint ahogy a mi júri bizottságunk kezén is. Ezeknek mindnek az a dolga, hogy a bizottság által javasolt módosítókat, amelyek tehát mondom a szürkén kiemeltek, figyeljék, és a jogi szolgálat és a juri bizottság vizsgálják meg, hogy hogyan lehet, lehet ezeket módosítani. Ezért a Júri Bizottság véleményét meg kell várnunk, ez jövő héten várható, és úgy látom, hogy ők elfogadják a bizottsági módosítókat úgy, ahogy azok vannak. A jogalkotási szabályok azt is előírják, hogy az új szabályokat összhangba kell hozni a Lisszaboni szerződés által kialakított delegált és nem delegált aktusok rendszerével, és ehhez oldalú egyeztetéseket kell majd folytatni. Ez tehát az eljárás. Ami a dolog tartalmát illeti, vagyis magukat a szürkén kiemelt szövegrészeket, ezek technikai jellegű módosítások részben hibákat javítanak ki, és lebontják a főleg importokra vonatkozó általános szabályokat textiltermékekre, illetve egyes országokra, Örményország, Tadzsikisztán, Vietnám, Oroszország vonatkozására, és a függelékek tartalmazzák az azóta WTO taggá vált országokat. A javaslat Azerbajdzsán, Fehér Oroszország, Kazaksztán, Észak-Korea, Üzbegisztán és Türkmenisztánra külön rendelkezéseket tartalmaz, és szemben a korábbi 23-as cikke alapján végzett jogalkotási eljárás helyett most itt a vizsgálati eljárás az Omnibus 1-es érvényesül. Amint önök is tudják, a textilágazat nagyon érzékeny ágazat az EU számára. Azon országok, amelyek az EU-ban textilt importálnak, és nincsenek lefedve kétoldalú kereskedelmi jegyzőkönyvekkel, megállapodásokkal, és preferenciális szabályokkal megtűzdelt szabályokkal, ezek kizárólag Fehér Oroszország és Észak-Korea. A szövegtervezet megállapítja az éves import maximumát a két ország tekintetében, és az EU felügyeletét kéri ezen szabályok betartására. és egyéb védelmi intézkedéseket fogalmaz meg, más harmadik országok vonatkozásában is, amelyek súlyosan felboríthatják az EU kereskedelmi rendszerét, ha nem szabályszerűen járnak el. Ennyit kívántam elmondani a megjegyzések és javaslatok körében. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadók következnek. Először is az S és D frakcióból Ászra Maszka. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is, hogy elkészítette ezt a részletes szöveget, és bevezette azt a tartalmilag is és technikai értelemben szóban. A mi álláspontunk pillanatnyilag az, hogy támogatjuk a bizottság javaslatát, a tekintetben, hogy új változat legyen, technikai értelemben is egyetértünk a módszerrel, hiszen a célja az egyszerűsítés és az aktualizáció, a szabályok érthetőbbé és frissebbé tétele. Ami a tartalmi részt illeti, valóban itt főleg technikai kérdésekről van szó, ezekkel kapcsolatban sincs ellenvetésünk, ezek valódi hibajavítások, modernizációs megfogalmazások, illetve a koherenciát szolgálják. És az időközben megkötött megállapodásokat figyelembe veszik, tehát mind technikai, mind formai, mind tartalmi értelemben tehát támogatjuk a bizottsági javaslatot. Még várjuk a saját jogi szolgálatunk reakcióját, és ha azt megkaptuk, akkor mm, szerintem zöld utat fogunk adni a dolognak. Köszönöm szépen a konzervatívak részéről. McLaughlin asszony, vagy? Még nem mondták meg nekünk, hogy ki az árnyék előadó. So, if it's, uh, if it's not the case, then... Ha nincsen, akkor az ALDE nevében Sáke asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden reagálnék, nagyon technikai jellegűek ezek az ügyek. Üdvözöljük az eldolgozásra vonatkozó javaslatot. Nagyon fontos, hogy az EU szabályozás világos, átlátható, jogbiztonságot teremtő jellegű legyen, úgyhogy a friss fejleményekhez aktualizálni kell a 18-as preambulum bekezdés módosítását támogatjuk, ez elősegíti a kereskedelmet, csökkenti az adminisztratív terheket, pillanatnyilag nem szeretnénk módosítókat benyújtani, azt abban bízunk, hogy hamar elfogadják. Vissza akkor a konzervatívakhoz, Lunz úr. Köszönöm szépen, elnök úr frissen megválasztott képviselő vagyok, első hetem ez köszönöm a szót, és mindenkivel szeretnék eh, konstruktívan együttműködni az elkövetkező évek során. Nagyon izgalmas lesz ez. A eh, konkrét javaslatra vonatkozóan úgy tűnik, hogy technikai eh, rendelkezésekről egyeztetünk. Fontos ez, fontos, hogy az etethatóság javuljon. Mivel új vagyok, néhány gyakorlati kérdésem lenne azért az első dolog, ami eszembe jut, milyen termékekre vonatkozik mindez, mármint mire vonatkozik ez a kereskedelem ezekkel az országokkal, és mekkora a volumenje, nagyságrendje, például Észak-Koreából, nem hiszem, hogy bármilyen textilipari terméket behoznánk, vagy bármi mást. Szóval van itt egy-két ilyen kérdés, amire a bizottság talán válaszolhatna. Talán fontosabb kérdés, kaphatnánk-e arról valamilyen összefoglalót, hogy az elmúlt évek során egyes tagállamok kértek-e monitoring intézkedést Igazából csak azt szeretném látni, hogy vannak-e a gyakorlatban problémák, amelyekre vonatkozni fog majd ez az átdolgozás elnök. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE-hoz fordulok. Scholz kollega nincs itt. Jó, akkor a zöldekre nézek ugyanezzel a kérdéssel. Die wesentlichen Dinge sind bereits gesagt. Nincs itt a kolléga, de a lényeget már elmondtam. Számomra az lenne a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy milyen kereskedelmi volumenekről van szó az egyes országok vonatkozásában. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Az EFDD frakció részéről nem kívánnak hozzászólni. Köszönöm. Ebben az esetben megkérdezem a szakbizottság tagjait, hogy bárki más kívánne hozzászólni, vagy észrevételt tenni. Úgy látom, hogy senki, akkor újra a bizottsághoz fordulok, kérdéseket fogalmaztak meg a kollégáim, kíváncsian eh, várjuk, hogy a bizottság mennyiben tud válaszolni ezekre, hogy visszaadnám a szót az Európai Bizottságnak, tessék. Uh, it seems that today úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságnak ma nincsen szerencsés napja, a képviselőtársak olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekre nehéz választ adni. Délelőtt is volt egy ilyen eh, helyzet, úgyhogy tiszteltem megkérdezem, hogy eh, bárki eh, tudna-e válaszolni a bizottság részéről a kollégák által feltett kérdésekre. Ugyanis, ha nem, és ez elég problémás, go to the rapporteur. Okay, uh, so I think that I will have to turn to our lapot. Ja, hát úgy látom, hogy az előadóhoz kell újra fordulnom. Valensa úr kapja most meg a szót. Kérem, tegye meg észrevételeit. Tessék, Valensa úr. Nos, Az egyik javaslat nyilvánvalóan a textilipari termékekre vonatkozik, de hogy miért is akartam eszmecserét folytatni erről, hogy értsék, érdemi változtatások történtek. A bizottság javaslata jelenlegi formájukban jók, és igazából a legjobb, hogyha jóvá hagyjuk őket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a bizottság e, e, is most már e, érdemben tud válaszolni, úgyhogy átadnám a szót. Marian Magnetescu vagyok, a DigiTrade jogi osztályától, a DigiTrade-en belül az átdolgozás és kodifikációs javaslatokat én koordinálom. Két kérdésem lenne, nem világos számomra, hogy miről kérnek összegzést, tehát a textil rendelet, vagy a védzáradék rendelet alapján való ö, intézkedésekről számoljon be. Tehát a védzeredék. Nos, érdemben erre nem tudunk itt most válaszolni, de hogyha az információt ö, kérik, akkor megküldjük azt később. Elnök, kérem akkor ö, lépjenek kapcsolatba, és adják meg írásban a választ a képviselőknek, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság tagjai megkapják a kért információkat. titkárság most tájékoztatott, hogy bizottságunk szeretné azt is megtudni, hogy e két átdolgozási e, eljárással kapcsolatban a tanács e, terveze módosításokat foganatosítani. Szeretném megkérdezni, hogy a tanács tud-e erre reagálni itt és most. It is not the case, so probably nem, akkor a párbeszédet folytatnunk kell, úgy tűnik. Tessék, visszadom a szót a bizottságnak. Köszönöm. Nagyon röviden. Igen. Van információnk a tanács álláspontjára vonatkozóan, és nemrégiben a jogi kodifikációs munkacsoport ülésezett is a tanácsban, ahol a kodifikációs javaslatokat jóvá hagyták, elfogadták. És a nemzetközi kereskedelemről is volt több egyeztetés, mármint arról, hogy a munkacsoport mennyiben rendelkezik hatáskörrel, és ott jelentős előre lépés történt a tekintetben, hogy melyik ügyjel fog foglalkozni a tanács. Tudomásom szerint legalábbis részben megállapodás történt, tehát úgy tűnik, hogy a tanács munkacsoportjában a megállapodás tehát megszületett. Köszönöm. <laughs> Today indeed seems to be a difficult day for us. Úgy tűnik, hogy ez nehéz nap az intézményközi együttműködések szempontjából. Köszönjük szépen, ezzel ezt a pontot lezárjuk. Az átmeneti naptár szerint, amelyet a jelentéstevő készített, A december 3-ai, 4 -ai ülésen taglalja majd ezt az INTA, illetve szavaz, és a, a jogi szakbizottság dolgozásról szóló véleményétől is függ a szavazás végkimenettele, Amint ezt megkapjuk, úgy 3-án, 4-én taglaljuk a jelentés tervezetet a módosítók benyújtásának határideje december 8-a déli 12 óra. Janár, január 22-én szavazunk a szakbizottságban, és a februári plenárison, majd a következő évben. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont a 14-es. A bizottság EU felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978 per 2012-es EU Európai Parlament és Tanácsi Rendelet harmadik mellékletének módosítás eszmecsere a Fülöp-szigetekről. Emlékeztetnék arra, hogy augusztus 19-én a bizottság delegált jogi aktust fogadott el, hiszen GSP pluszt ad a Fülöp-szigeteknek, ez a speciális ösztönző, a fenntartható fejlődés jó a kormányzás érdekében a GSP plusz plusz tarifális preferenciákat biztosít sérülékeny országok számára, 12 konvenció értelmében a legutóbbi e reformja a GSP rendeletnek kimondta, hogy Fülöp-szigeteknek kérvényt kell benyújtani, ezt meg is tették ebben az évben februárjában, amennyiben ezt megkapja a, a Fülöp-szigetek, ők lesznek a 14. társuló országa a GSP plusznak. Két hónappal eh, ezután a parlamentnek ideje van még ezt ellenezni, és számos politikai frakció kérésére az INTA úgy döntött, hogy engedélyezi a meghosszabbítást december végéig, azért, hogy a képviselők megfelelő értékelést készíthessenek. Lesz egy eszmecsere a bizottsággal, illetve a Fülöp-szigetek eh, nagykövetével, őt üdvözölni szeretném itt a teremben. És várjuk majd a képviselők értékelését. Arán, Arán Kadek úr, a Halászati Szakbizottság elnöke, szintén hozzászól majd ehhez a vitához. Az eszmecsere után az INTA képviselőinek november 10-ig lesz ideje a javaslatokhoz, illetve ellenezhetik ezt a delegált jogi aktust. Most az Európai Bizottságnak adok szót. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen lehetőséget, hogy beszélhetünk a GSP Plus-ról, csak néhány gondolatom lenne, hogy azok, akik nem ismerik ezt az eszközt uh, eléggé, el szeretném érezni, mi is ez a GS, GSP Plus, ez a speciális ösztönző, jó kormányzás, fenntartható fejlődés a cél, és a GSP Plus-t kérvényezni kell önkéntes alapon. Olyan országok kérhetik ezt, akik hajlandóak plusz vállalásokat tenni, a hatékony megvalósítás eh, érdekében 27 nemzetközi megállapodás valósítását érdekében itt a korrupció elleni küzdelem, emberi jogok témája is felmerülnek. Ez egy speciális ösztönző, Említettem, ez az országokat ösztönzi, tehát a cél az, hogy segítse az említett országokat a hatékony megvalósításban, és nem tervez olyan országokat kitüntetni, akik már teljes mértékben megvalósították a 27 konvenciót, hiszen ha így járnánk el, akkor csak Norvégia és Svájc kaphatnának GSP plusz státuszt. A rendelet kritériumokat rögzít olyan országok esetében, akik hasonlóak ezt a lépést megtenni, elég világosak ezek a kritériumok, a 9-es cikkel tartalmazza ezt a rendeletnek, és 13 esetben alkalmaztuk ezeket a kritériumokat, és az elmúlt évben már beszéltünk olyan országokról, amelyek tagjai a GSP plusz rezsimnek. Ezeket a kritériumokat objektív, nem diszkrimináló módon kell alkalmazni, koherens módon. A Fülöp-szigetek kérvényt nyújtott be az év elején, a bizottság megvizsgálta az ő kérvényünket, a belépési kritériumokat teljesítette a Fülöp-szigetek, és augusztus 19-én úgy döntöttünk, hogy a Fülöp-szigetek csatlakozhat a GSP plusz rezsimhez. Mik ezek a kritériumok? Az első gazdasági jellegű kritérium, ez pedig a sérülékenység, itt az import arányában határozzuk ezt meg. eu történő import, a 27 konvenció ratifikálása a második kritérium. Itt megvizsgáljuk a következtetéseket, a monitoring szervezet, a monitoring testületeinek véleményét, A végkövetkeztetések ha amennyiben nem jelzik, hogy például súlyos hibát követtek el a konvenció megvalósítását érdekében, illetve azt is megvizsgáljuk, hogy az adott ország a konvenció szellemében jár el. A bizottság kötelező érvényű vállalásokat rögzít, és ez a legfontosabb rész, amit meg szeretném említeni, hiszen ez közvetlenül kapcsolódik eh, mindahhoz, amit teszünk, amint egy ország megkapja a GSP Plus státuszt. A GSP Plus reformja alapján a bizottságnak és a tanácsnak szigorúan nyomon kell követni azt, hogy ezek az országok mit tesznek az említett konvenciók megvalósításában. Tehát fontos, hogy ez kötelező érvényű vállalkozás legyen az együttműködést illetően, a nemzetközi szervezetekkel, és fontos, hogy ezek az országok elfogadják azt, hogy őket rendszeresen ellenőrzik, lejuttassák számunkra szükséges információkat, az értékeléshez szükséges információkat, és ezt az értékelést azért kell elvégeznünk, mivel jelentést kell, hogy készítsünk a parlamentnek és a tanácsnak három évente. Az első ilyen jelentés az következő évben készül el szakbizottság segítségével az elmúlt évben, az elmúlt évben alakítottuk ki a monitoring rendszerünket, ez két pillérre támaszkodik. Az első pillér egy dokumentumot tartalmaz, amit uh, scoreguardnak nevezünk, és itt az összes hiányosság szerepel a nemzetközi konvenciók értelmében, tehát hogy milyen problémákat meg kell megoldaniuk ezeknek az országoknak elküldjük ezt a listát a kedvezményezetteknek, és utána választ várunk tőlük arról, hogy hogyan tervezik ezeket a hiányosságokat megoldani. A GSP plusz dialógus következő rész, tehát miután ez az anyag elkészül, nem ülünk karba tett kézzel, hanem az ügyet megpróbáljuk továbbvinni, és minden lehetséges csatornát megragadni. Ez lehet emberjogi párbeszéd, a Kereskedelmi Bizottság, a többi 13 országgal, amelyek pedig tagot, tagok, Pakisztánnal, Guatemalával, Perúval, Grúziával, Örményországgal, stb. stb. Ezt már eh, el is végeztük. A rendszer újdonsága nem is a belépési kritériumok alkalmazása, amelyek igen világosak, könnyen teljesíthetőek bizonyos szempontból, hanem a monitoring, az országok teljesítése, amelyek vállalják ezeket a szempontokat. Ezt megpróbáltuk úgy elvégezni, hogy közben az előrelépést is értékeljük. Ha megnézzük e, például a Skolgárdot, ezt a dokumentumot, olyan kérdésekről is olvashatunk, amelyek esetleg zavaróak, viszont nem várhatunk varázs jellegű megoldásokat, mondjuk akár két héten vagy néhány hónapon belül. A cél az, hogy ezek, ezen országok fejlődjenek. A harmadik pillér a rendszeres eszmecsere a tagországokkal, van egy szakértői csoport, és az én a szakbizottsággal is együtt dolgozunk ebben. Nagyon örülök annak, hogy egy új tematikus csoport került felállításra, a GSP Monitoring csoport, mert hát várjuk az együttműködést ezzel a csoporttal, a rendelet megvalósítása érdekében. Itt lassan befejezem, de meg szeretném említeni azt is, hogy ha majd a vita végén adnának nekem három percet, akkor szeretnék egy nagyon fontos témát felvetni, ami rendkívül fontos uh, Kenya újból történő csatlakozásával kapcsolatban a Myanmari folyamathoz. Köszönöm szépen. Valóban ez a háttérinformáció szükséges lesz a delegált aktusok vonatkozásában és Kenya vonatkozásában, de most lépjünk tovább a mostani témában, a Fülöp-szigetek ügyében, és akkor tisztelettel kérem a Fülöp-szigetek ö, nagykövetét, Viktória Vatatlan asszonyt, excellenciás asszony, parancsoljon, öné a szó. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy megadták nekem ezt a lehetőséget, hogy beszéljünk erről a témáról, és a bizottság bevezetőjét is köszönöm. Csak egy mondatban nagyon örültem annak, amit mondtak és hogy egyáltalán van egy ilyen eszmecsere, és elmondhatjuk a saját véleményünket is, amit, illetve válaszolatunk az önök által igényelt kérdésekre. Személyes véleményem is van, mert tényleg sok éve foglalkozom a GSP kérdéssel, már Genfben kezdtem ezt, és rá kellett jönnem, hogy valószínűleg egész életemben ezzel kell, hogy foglalkozzak, mert sokáig tart a folyamat, de most eljutottunk a GSP Plus-ig, és úgy tűnik, hogy van áttörés, ez egy óriási dolog, hogy az észak-déli együttműködésben preferenciális elbánást kaphatunk, sokat változtak az idők, ugye az emberi jogi kérdések, a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem nálunk is folyamatosan napirenden van és prioritást élvez, és hát nyilván ezt, ez a kapcsolatrendszert is ez segítette. Üdvözöljük, örülünk annak, hogy most megkapjuk ezt a státuszt. Az utóbbi két hónapban vizsgálta meg jelentkezésünket az Európai Tanács, és rendben találta azt, és bízom abban, hogy a sok-sok egyeztetés, ülés, információs tájékoztató esemény után végül is az Európai Parlament is megadja nekünk azt, hogy boldog lesz a karácsonyunk, és januártól tagok leszünk. A Fülöp-szigeteknek nagyon fontos a GSP Plus státusz. A GSP-ből is sokat profitáltunk éveken át, és jól teljesítettünk. De hazánknak még sok erőfeszítést kell tennie, hogy diversifikálja az exportjait, hogy több beruházás, versenyképes és exportképes vállalkozás működjön nálunk. Ezért nézünk sok reménységgel a GSP plusz elébe, amely a gyártóinknak, a halászati ágazatunknak, számos ágazatunknak fontos dobbantó deszka lehet, sőt sok vidéki polgár és vállalkozás számára is megnyithatja az utat a ki a szegénységből a jó mód felé. Úgyhogy ez a különleges ösztönzőkről szóló megállapodás tényleg konkrétan a polgárokat segíti majd. A tágabb kontextusban, ahogy a norvég kolléga is beszélt az előbb, az EU és Fülöp-szigetek együttműködése 15 éves, most ünnepeljük ennek az évfordulóját, és és supa jó mondható el erről az együttműködésről. Az EU a legnagyobb beruházó hazánkban, az EU a legnagyobb fejlesztési stratégiai partnerünk is, és nagyon sok biztonsági, politikai, béke teremtési projektum van, amit együtt folytatunk az EU országban. Most, hogy csak a GSP Plus-ról beszéljek, tudjuk, hogy vannak még megválaszolatlan kérdések, például a kritériumok tekintetében. Amikor egyeztettem többekkel önök közül, és köszönöm, hogy megadták nekem ezt a lehetőséget, és remélem, hogy lesz is még sok ilyen egyeztetés. Nos, miután mind a 750 parlamenti képviselőnek írtam, és nagyon sokan válaszoltak is nekem, nagyon kiterjedt eh, levelezésben vagyok önökkel, és ezt köszönöm, és remélem, hogy karácsonyra tényleg eh, tető alá hozzuk ezt a megállapodást. Köszönöm, nagykövetasszony, a megjegyzéseit, amit elmondott, és ezt a reményteljes és mosolyokban gazdag előadást. Ez a téma nálunk a halászati bizottságot érinti. Éppen ezért hívtuk meg ma a halászati bizottság elnökét ma körünkbe, Ellen Katek urat halljuk most. Köszönöm. Elnök úr, mindenkinek köszönöm, hogy fogadnak ebben a fontos szakbizottságban. Most a halászati szakbizottság elnökeként szólnék hozzá, és a halászati bizottság egyhangú álláspontját továbbítanám. Minden frakció egyetért abban, amit mondani fogok, a koordinátorok megerősíthetik. Egyébként a Fülöp-szigetek nagykövetasszonyával is egyeztettem már az irodámban, elmondtam már neki, amit önöknek is elmondok. A bizottság június 10-én a Mari DG révén egyfajta piros lappal jelezte a Fülöp-szigeteknek, hogy előfordulhat, hogy tiltott, be nem jelentett halászatért nem együttműködő partnernek fogjuk minősíteni. Augusztus 17-én egy delegált aktust javasolt a bizottság a GSP Plus rendszerről a Fülöp-szigeteknek, a Fülöp-szigeteki termékek így 0%-os vámmal léphetnének be az európai piacra. A GSP Plus a WTO szabályok alóli eh, kivételt jelent, ezt mindenki tudja, és azt jelenti, hogy az adott állam minden terméke 0%-os vámtétellel jut be a piacainkra, és hangsúlyoznám, a halászati termékekre is vonatkozik ez a koordinátorok a Halászati Bizottságban úgy döntöttek, hogy ellenzik ezt a delegált aktust az előbb említett okoknál fogva. A bizottság erőteljes jelzést adott a Fülöp-szigeteknek a piros lappal, halászati téren, az INN halászat miatt, nem tudják ugyanis igazolni, hogy milyen halászatból származnak ezek a halászati termékek Mm, az Európai Bizottság keményen fellép a be nem jelentett, illetve illegális halászattal szemben. Hogyha ezek a konkurens termékek, amelyeknek az eredetét nem lehet igazolni, beléphetnek az európai piacra 0%-kal, az teljesen elfogadhatatlan a szakbizottságunk számára 2011. november 17-én a parlament foglalásában azt kéri, hogy az ilyen halászatból származó termékek ne léphessenek be az Európai Unió piacára, illetve a nemzetközi szerződésekben is foglalkozni kell velük. Ilyen körülmények között, hogyha a parlament belemegy a Fülöpszégeteki GSP Plus megállapodásba ma, később miért nem mehetnénk bele, a halászati szakbizottság is egyetért ezzel, de pillanatnyilag pont ellenkező ö, lépést tenne, mint amire szükség van a halászat ellenőrzése érdekében. A parlamentnek felelősen kell eljárnia. Ugyanis ebben az esetben az Európai Unió illegális tiltott termékeket kedvező vámtételekkel engedne be piacára. A GSP Plus rendszer tisztességtelen versenyt teremtene az európai termelők, egy a tonhal halászok számára. A második legnagyobb előállítója az ide behozott tonhal konzervnek a Fülöp-szigetek 44 tonna ennek a 44 ezer tonna ennek a volumenje évente emlékeztetnék rá, hogy a GSP Plus-ból nem lehet kizárni a halászati termékeket. Ilyen megoldás nem létezik. Az Európai Bizottság ezt megerősítette. A halászati szakbizottság nagyon határozottan amellett van, hogy először várjuk meg a bizottság vizsgálatának eredményeit a tiltott halászatról, és csak utána tárgyaljunk a GSP eh, Plus-ról, úgyhogy kérjük az önök szakbizottságától, hogy önök se szavazzák meg ezt a javaslatot. Eh, sajnos a menetrend szorít, november 10-éig kell önöknek az intában ellenvetésüket megfogalmazni, a plenárison pedig december 10-éig. A jövő év eleje előtt azonban az Európai Bizottság közlése szerint nem fogjuk ismerni a vizsgálat eredményeit a tiltott halászatról. Tehát nem lehet ezt így megoldani az adott határidők mellett. Tehát, hogyha most be belemegyünk, akkor hónapokig valószínűleg tiltott halászati termékeket is beengedünk a piacra. Kedves kollégák, nagyon fontos lenne, hogy koherens legyen az Európai Unió szakpolitikája. Ugye kereskedelmi politika, mezőgazdasági politika, halászati politika, következetesen kell őket folytatni a halászati szakpolitikát egyébként az általános kereskedelmi politika ö, függvényeként tekintették gyakran a múltban. Úgy gondolom, hogy ha ezt a felhatalmazásos aktust elfogadjuk, akkor gyakorlatilag bekötött szemmel szavazunk egy olyan jelöltre, akinek nem ismerjük a választási programját. Teljesen vak intézkedés lenne ez. Nem lenne indokoltabb az Európai Unió érdekében megfordítani a határidők sorrendjét? hogy először az illegális halászattal foglalkozzunk, és utána foglalkozunk csak a GSP Plus kezdeményezéssel. Minden esetre a Halászati Szakbizottság teljes mértékben támogatja az olyan állásfoglalás elfogadását, amiben az ellenvetésünket fogalmazzuk meg. Nos, a Halászati Szakbizottság egyhangú véleményét hallhatták. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, tisztelt elnök úr. A napirendünkön szereplő napirendi pont szerint a képviselők mindegyike hozzászólhat, nem csak az INTA tagjai. Tehát először a koordinátorok, aztán az INTA tagjai, aztán bármelyik más képviselő hozzászólhat. Először az EPP részéről Daniel Kaspari. Tessék! Kedves kollégák, csak egy dolgot szeretnék eh, pontosítani. Nem saját magam nevében, hanem Christopher Fjellner nevében eh, szólok hozzá, a GSP eh, alaprendeletnek az előadója volt. Christopher azt mondja, hogy mint alap előadó a, az ellenvetéseket megértem, értem, hogy agályokat vet fel az ország halászatának fenntarthatósága. Ez egy komoly ügy, amivel foglalkozni kell, ezért üdvözlöm, hogy a DG már vizsgálatba kezdett a be nem jelentett és nem szabályozott halászat terén. A GSP Plus Fülöp-szigetekre alkalmazásával kapcsolatban ennek a szakbizottságnak a feladata az, hogy szorosan nyomot köves, nyomon kövesse az Európai Bizottság minden felhatalmazásos aktus tervezetét. Meg kell vizsgálnunk, hogy jogszerű-e elkedvezményeket megkapnia az adott országnak. Hogyha a felhatalmazásos aktust ellen felszólalunk, az azt jelenti, hogy az alaprendeletet nem megfelelően alkalmazta a bizottság. Itt nem politikai meggyőződések alapján, hanem kifejezetten az alaprendeletre hivatkozva szólalhatunk fel a Fülöp-szigeteki halászati ágazatra, illetve emberi jogi aggályokra vonatkozó panaszokat is hallottam. Úgy gondolom, hogy nem mind a 27 egyezményt tartja be a Fülöp-szigetek. Az alaprendelet szerint kötelező vállalást kell tenni az országnak a GSP pluszhoz, miszerint az összes egyezmény emberi jogok, munkajogok és jó kormányzás területén kötött egyezmények terén a bizottságnak monitorozási joga van. Fejlődő országokról van szó, nem tökéletesek, ugyanakkor vannak fontos gazdasági, szociális és környezetvédelmi normák, a GSP Plus ösztönzést ad a további egyezmény alkalmazásra. Ez azt jelenti, hogy a belépés, illetve a preferenciák fenntartása között a feltételrendszerben különbség van. A GSP Plus után az országnak be kell mutatnia, hogy minden szükséges lépést megtesznek az egyezmények tisztelben tartására, hogyha ez nem történik meg, akkor visszavonhatják a kedvezményeket. Ez nem csak elméletben lehetőség, Sri Lankával ez történt nem olyan régen. A be nem jelentett illegális halászatot komolyan kell venni, hogyha a DJ már ö, vizsgálata ö, azt hozza ki, hogy ö, nem tartották be a szabályokat, akkor a, a halászati termékek teljes importtilalmát vezethetik be a GSP Plus-tól függetlenül. Nagyon fontos, hogy a bizottság felelősen járjon el, de mi nem számoltathatjuk el az Európai Bizottságot, hogyha az ország betartotta a feltételeket. Remélem értik az érvelésemet. Christopher Fjellnernek a mondandóját mondtam el eddig, most pedig németül folytatom, ez már a saját véleményem. Das erste, was auch schon äh, Kollege Kadek angesprochen Kadek kolléga megemlített, az a kérdés, hogy időben mi történik, azon időpont között, hogy a Fülöp-szigetek megkapják a GSP plusz, illetve eltelik egy bizonyos idő, amíg ők ezt valóban megkapják. Tehát fontos biztosítani azt, hogy ne kapjanak piros lapot, miután már a kedvezményt megkapták. Tehát a bizottság meg tudja erősíteni azt, hogy a bizottság a GSP plusz után, engedélyezése után eh, úgymond eh, kiszabhat eh, piros vagy fekete kártyát a halászati termékekre. A Fülöp-szigetek sokkal jobban tartják magukat ehhez a megállapodáshoz, és a bizottságot arra szeretnénk bátorítani, hogy aktív módon dolgozzon együtt a Fülöp-szigeteki féllel, illetve rövid távon hajtson végre javításokat. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindkét felszólalást. Most a szocialista frakcióhoz, a frakcióhoz Moszkát kolléga. Köszönöm szépen a nagykövetnek és a bizottságnak is azt, hogy eljöttek az ülésünkre. Először is mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a tarifális preferencia rendszer a Fülöp-szigetek számára tulajdonképpen az első ilyen jellegű az új mandátum alatt. Ezáltal nagyobb felelősséget kapunk, hiszen vitatott pontokról van szó, ezek megemlítésre kerültek, éppen ezért nagyon fontos, hogy óvatosan járjunk el. És azt gondolom, hogy ez a további hozzáállásunkat is meghatározza a mandátum alatt. Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a koherens fellépés, ennek biztosítása, illetve a megbízhatóság garantálása, tehát fontos, hogy meg tudjanak bennünk bízni. Bizonyos szövegekről van szó, amelyek kimondják azt, hogy a referenciális rendszert eh, meg lehet valósítani, amennyiben az összes körülmény teljesül. A bizottság elképzeléseit támogatni szeretném. Hát itt nem egy díjról van csak szó, hanem felelősségről. Tehát fontos, hogy ezek az országok felelősséget vállaljanak, illetve hogy egy bizonyos úton induljanak el. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az új fejezetnél erre a pontra még nagyobb hangsúlyt fektetni. Nem engedhetjük meg azt, hogy a preferenciális rendszereket ellenőrzés nélkül valósítsák meg. Egyrészt az érintett országoknak kell felséget vállalniuk, akik megkapják ezt a státuszt, másrészt pedig nekünk és a bizottságnak is felelőssége van, Fontos garantálnunk azt, hogy kezetektől fogva szigorú legyen az ellenőrzés, különösen az érzékeny kérdéseknél, például az emberi jogoknál. Tudjuk azt, hogy az emberi jogok kérdése rendkívül érzékeny, különösen egy ilyen esetben, mint a mostani. Az összes ellenőrzési intézkedést, amelyet a bizottság meg szeretne ragadni, ezeket fontos támogatni. Ami pedig az előttünk álló feladatokat illeti, ezek szempontjából is nagyon fontos mindez. Nagyon fontos elgondolkodni arról, hogy milyen forrásokat lehet használni annak érdekében, hogy az ellenőrzés megfelelő mértékben valósuljon meg, jobban, mint a múltban. Ami pedig a halászati politikát illeti, természetesen ez az egyik legérzékenyebb téma, amit a kollégáktól hallottunk, én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos a koherenciát biztosítani, viszont párhuzamosan is történhetnek ezek a folyamatok. Ez azt jelenti, hogy a bizottság javaslatát elfogadhatjuk, a státusz megadását illetően, de ezen kívül ezt is garantálnunk kell, hogy ne legyenek korlátozások, amikor szigorúbb eljárásra van szükség piros kártya kérdése már elhangzott. Olyan esetekben, amikor a kritériumokat nem teljesítik teljes mértékben az illegális halászatot illetően. Fontos, hogy szavahihetőek legyünk, biztosítsuk a koherenciát. Köszönöm. Konzervatív. Köszönjük most a konzervatívok részéről McClarkin kolléga kap szót. Köszönöm. És köszönöm a nagykövetnek is, hogy elfáradt hozzánk, és megerősítette, hogy mennyire fontos a Fülöp-szigetek lakossága számára a GSP plusz státusz. És mi mindig is támogattuk a Fülöp-szigetik ilyen irányú törekvését, megfelelnek a jogi feltételeknek, ezért a mi frakciónk nem ellenzi azt, hogy tovább lépjenek ezen az úton. A halászat ö, nem része a kritériumoknak, és a biodiverzitás ugyanakkor nagyon fontos, úgyhogy én ö, azt szeretném üzenni a nagykövet asszonyon keresztül, hogy a biodiverzitás fontosnak tartjuk, támogatjuk őket. A bizottság felé pedig azt mondanám, hogy szerintem el kell fogadni a Fülöp-szigetek jelentkezését, ugyanakkor a szigorú kritériumokat nem szabad fellazítani, ugyanolyan alapokon bírálják el a Fülöp-szigeteket is, mint annak idején Panamát is, hogy megmaradjanak kritériumaink, tehát mindkét irányba ezt szeretném üzenni, hogy a szabályok betartása mellett teljes messzélességgel támogatjuk őket. Az ALDE részéről pedig már Janne Sáker kapszolat. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagykövet asszony ennek is. Számunkra a Fülöp-szigetek lakossága nagyon fontos. Egyetértünk, hogy az ország fejlődése szempontjából szükséges a tovább lépés, és a szabályok szigorú figyelembevétele is ugyanakkor. Az új GSP rendszer a belépés tekintetében nem annyira szigorú, ugyanakkor szigorú monitoringot ír elő, és a folyamatos végrehajtását várja el a 27 nemzetközi szerződésnek, gyermekmunkára vonatkozóan, a sztrájkjogra, a szabad véleménynyilvánításra vonatkozóan, ami nekünk is nagyon fontos, tehát a monitoringot fontosnak tartjuk. De a GSP Plus szabályait lefektették, és ha belép az ország, akkor ez még nem megállást jelent, hanem tovább lépésre ad lehetőséget. Szeretnénk azt, hogy a bizottság szigorúan kövesse a Fülöp-szigetek megfelelését, és a WTO elkötelezettségünkkel összhangban támogassa a projektet. A halászati fenntartásokat értjük, de ezek nem tartoznak a belépési kritériumok közé, és ezeket a bizottság hivatalból nem is tekintheti kritériumnak, amikor a belépés elbírálásáról dönt, tehát a két témát mi is külön kezeljük. 2014-ben a bizottság eh, a halászati területen együtt nem működő országnak nyilvánította a Fülöp-szigeteket, ezért ezen a területen a bizottságnak tovább kell lépnie, hogy rászorítsa a Fülöp-szigeteket, amennyire ez lehetséges, a, az importkorlátozások feloldására, de ezek mondom szerintem külön kezelendő problémák, és emiatt nem ellenezzük a belépést. Most a GÜE frakció nevében milyen Körégenek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Nyilván fontos az emberi jogokról beszélni a Fülöp-szigetek kapcsán. Sajnos az országnak nem túl jó az imidzse ilyen tekintetben. Az Amnesty International öt ország ellen indított a kínzás elleni kampányt, és a Fülöp-szigetek ezen öt ország közé tartozott. Tehát nem elég beszélni az emberi jogokról, hanem az emberi jogok tarifákat a tarifális preferenciák alapvető minimál feltételeként kéne tekinteni, és a bizottság, ha ezzel egyetért, akkor hogyan látja érvényesíthetőnek az emberi jogok kérdését? Egy ideális világban szó sem lehetne az ország ö, csatlakozásáról, mert például a halászati ágazat is ö, a környezet ö, szempontjából abszolút ö, negatív fellépéseket támogat. Az európai halászati ipar ö, és a Fülöp-szigeti szigeteki halászat és a portugál halászat folyamatos lobby tevékenységet folytott egymás ellen. Végül is szeretnénk tudni, hogy itt mi is az, ami a tét. Zsadó kollégának adok szót a zöldek részéről, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Picit azért meglep az, amit hallok többektől, miszerint. szerint a tiltott halászat, nem szabályozott halászat kérdése nem annyira fontos, vagy komolyan vendő, vagy hivatalos szempont a GSP Plus státusz szempontjából, vagyis folytassuk a kereskedelmi nyitást, és majd máshol foglalkozunk ezzel a halászati kérdéssel. Most amikor a Fülöp-szigetekről származó import egy hatoda az EU-ban halászati termékekből áll. Nagyon erőteljes, és nagyon erőteljes a gyanú, mi szerint teljesen tiltott, nem szabályozott halászatról van szó. Nem egészen értem a bizottság hozzáállását. Ugye a Fülöp-szigetek egy sor nemzetközi egyezményt aláírtak, és úgymond jó szándékkal állnak hozzá az együttműködéshez. Ettől függetlenül ellenőrizni kell az importot, és mivel a Fülöp-szigetek pillanatnyilag azon országok közé tartozik, amelyek tiltott, nem szabályozott halászatot végeznek, úgy gondolom, hogy felvetődik, hogy a GSP plusz kedvezményt megkaphatják-e ma nem gondolja az én frakcióm, hogy végleg meg kellene vonni tőlük ezt a jogot, de teljesen aberráns lenne, hogyha ma ezt megadnánk nekik. Köszönöm. Köszönöm szépen az LFDD részéről. Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom Zsadó úrhoz. Úgy gondolom, hogy nem adhatjuk meg a GSP plusz státuszt, hogyha nem kapunk teljes körű garanciát. A Fülöp-szigetek kitiltott halászattal Köszönöm szépen. Öten szeretnének még hozzászólni, de a napirend szorít, sok dolgunk van még. Kérem a kollégákat, hogy röviden beszéljenek. lesz a EPP, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem egészen értettem azokat a hangokat, amelyek a halászatot le akarják választani az egész csomagról. Mi sosem így álltunk ehhez hozzá úgy gondolom, hogy súlyos kudarc lenne, ha itt tennénk. A GSP eh, rendelet 9b eh, eh, mm, cikke a GSP pluszot feltételekhez köti, és úgy gondolom, hogy az egyezmények nem kerültek betartásra, méghozzá súlyos hiányosságok tapasztalhatók, úgyhogy Kadek úr szerintem nagyon is releváns aggályokat vetett fel, szerintem nem kell leválasztani a halászatot, és nem kell megadni ezt a státuszt. Köszönöm szépen. Rodriguez kollega, szocialisták, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt Szeretném üdvözölni a Fülöp-szigeteki nagykövetasszonyt, és szeretném elmondani, hogy ez az első eset, hogy a szakbizottságunk az új Juncker bizottsággal egyeztet, és remélem, hogy a ma délutáni tapasztalatok nem ismétlődnek meg a következő üléseinken a szakbizottság tagjainak kérdéseire remélem, hogy kielégítőbb választ kapunk majd. A ma délutáni témával kapcsolatban egy személyes észrevételem is lenne. Én nem hiszem, hogy bárki is, én legalábbis, vagy a frakcióm semmiképpen nem kérdőjelezi meg, hogy a Fülöp-szigetek teljesíti a GSP Plus státusz feltételeit. Kérdésem az, a 13 ország közül, amelyek ebből a, ennek a rendszernek részesei, kapta, kapott-e bárki figyelmeztetést, sárgalapot valamilyen tevékenység miatt, úgy mint a Fülöp-szigetek. Úgy gondolom, hogy nem, ezért aztán kivételes helyzetbe kerültünk most, ami ráadásul nagyon fontos az európai halászat szempontjából, amiből sok európai család él. Tisztában vagyok vele, hogy már lejárt a határideje, ennek az eljárásnak, és decemberben a szavazásra sort kell keríteni. De hogyha a bizottság sárga lapot alkalmaz, akkor hat hónapos határidő alatt kell a vizsgálatot el végezni. A kérdés tehát az, hogy minek adunk prioritást, a kitűzött határidőknek, vagy pedig a fontos prioritásainknak. Köszönöm szépen, most pedig Frank Prusz kollégának adom meg a szót a következő hozzászólónak, tessék. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, ahogy barátom és kollégám Ellen Kadek, a Lászati Szakbizottság elnöke mondta, valóban ütköznek a határidők, és sajnos a politikai szavahihetőségre nem válasz, hogyha ilyen jogi érveléseket említünk az európai piacon nem jelenhetnek meg úgy tiltott halászati termékek, hogy arról ráadásul még tudunk is. Semmilyen eszköz, semmilyen jogi reagálás nem megoldás ebben a helyzetben. Én javaslom, hogy addig a GSP plusz folyamatot fagyasszuk be a Fülöp-szigetek esetében, amíg a tiltott halászat kérdése nem rendeződik egyáltalán nem sürgős ezt a felhatalmazásos aktust elfogadni, viszont nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy legális termékek jussanak csak be az EU piacára. Írásbeli kérdést is feltettünk már a halászati termékekkel kapcsolatban. A GSP Plus lehetőségét ki kell használnunk. Az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a parlamenti bírálatok a 2012. június 14-i emberi jogi aggályok elosztatása megtörtént. Az Európai bizottság múlt decemberi emberi jogi helyzetről kezdett jelentése is nagyon kritikus. A bizottság ezek után jövő hónapban mire fog-e indokolni az a civil szervezetek előtt, hogy a Fülöp-szigetek teljesíti a 27 egyezményt. Nagyon kínos helyzet lenne ez. Tájföld, Indonézia esetében, az ananász zónában, um, mit fognak szólni ezek az országok, akik 19, illetve 14,9%-os vámtétellel exportálnak az EU-ba. Végül még egy ellentmondásra hívnám fel a figyelmet, a munkavállalók életkori küszöbéről szól az egyik megállapodás. 155 ezer munkavállaló 5 és 17 év közötti az ILO szerint a Fülöp-szigeteken. Ez szembe megy az egyik egyezménnyel tehát. Tehát folyamatos jogsértéseket tapasztalunk az egyezmények vonatkozásában. Fel kell tennünk a kérdést, kedves kollégák, beengedhetjük-e a halászati termékeket az EU piacára úgy, hogy nem tudjuk szavatolni a legális eredetüket. Második kérdés, a GSP Plus ösztönző eszköz kellene, hogy legyen mit ösztönzünk a civil szervezetek kritikáit, vagy pedig az emberi jogok betartását? Nekem az a válaszom erre, hogy sem a halászokkal szemben, sem a civil szervezetekkel szemben nem tudom indokolni ma, hogy a Fülöp-szigetek miért érdemes arra, hogy a GSP pluszhoz csatlakozzon. Ne. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Blanco kolléga, úgymond vendéghozzászóló. Eh, muchas gracias, eh, señor presidente. La verdad es que... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy különböző véleményeket hallgathattunk meg a delegált jogi aktussal kapcsolatban. Ami ezt a jogi aktust illeti, itt számos eh, kérdője van, én nem ennek a szakbizottságnak vagyok tagja, hanem a halászati szakbizottságnak, és nagyon örülök annak, hogy én is itt lehetek ezen a találkozón, hiszen olyan kérdésről van szó, alapvető gazdasági jelentőségű Galíciát is érinti ez a téma konkrétan, illetve egy olyan jogi aktusra került javaslat, amelynek jogi következményeit nem vizsgálták eh, még meg a GSP pluszoknál. Ennek milyen hatásai vannak eh, a halászat versenyképességére, fenntarthatóságára nézve, a tonhal gyártására nézve, stb. Én azt gondolom, hogy eh, a tanulmányok a gazdasági következményekkel kapcsolatban még nem elégségesek. Vannak azonban további kérdőjelek is. És nem lenne jó az a bizottságnak, hogyha december eh, közepén egy olyan jelentéssel találkoznánk, amely az összes nemzetközi eh, kritérium betartását, eh, a jó kormányzás, emberi jogok, stb. egyéb kritériumokat rögzítene, azért, hogy az adott ország GSP plusz státuszt kapjon. Tehát már felmutatták a lapot. Fülöp-szigeteket egy olyan országnak kell tekintenünk, amely nem működik együtt a szabályozatlan halászat témájában. Azt gondolom, hogy erről még el kell gondolkodnunk, hiszen valószínűleg túlságosan korán hozták meg ezt a döntést és az összes feltételt, amely rögzítésre került, ezeket nem tartja be a Fülöp-szigetek egy olyan ágazatban, amely különösen az én térségem számára, a számára stratégiai fontosságú. Attól tartunk, hogy itt bizonyos olyan dolgokat vezetnek be, amelyek egyensúlytalanságot okoznak, ami a versenyképességet illeti, itt uh, garantálnunk kell a versenyképesség uh, feltételét, az emberi jogok, a munkajog szintén meghatározóak ebben. És amikor ilyen kétséges eseteket még nem is sikerült tisztázni, azt, hogy ott hogyan történik a halászat, milyen szempontok alapján, milyen normák alapján, összevetve ezeket az EU szabályokkal, akkor azt gondolom, hogy ezzel nem teszünk jó szolgálatot az ágazatunknak. Itt nem csak a halászati ágazatról van szó, hanem a környezeti szempontokról is, ahogy ezt már eh, más hozzászólók említették. És csak megismételni tudom azt, hogy nagyon örültem annak, hogy ebben a szakbizottságban különböző véleményeket hallhattam és ismerhettem meg. Tudom, hogy számosan kértek szót, és egy olyan parlamentben vagyunk, ahol uh, mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, az utolsó hozzászóló pedig Milámú kolléga parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy a Fülöp-szigeti nagykövet asszony is jelen van. Rövid leszek. Kadek úr, az elnökünk elmondta, én is a halászati bizottság tagja vagyok, amit mondanék, ugyanakkor paradox számomra, hogy egyfelől az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a Fülöp-szigetek megkapja a GPS plusz besorolást, GSP plusz besorolást, másfelől pedig sárga kártyát úgymond mutat föl a halászati termékek tekintetében. Ez szerintem ellentmondásos Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság képviselői hogyan tudják ezt a két dolgot kibékíteni egymással, és hogy volt-e a Fülöp-szigetek részéről bármilyen előrelépés a szabályozatlan és bejelentetlen halászat tekintetében. Ezeket a kérdéseket folyamatosan feltesszük, és szeretnénk tudni a bizottságtól, hogy történt-e tehát elmozdulás. Most független attól, hogy volt-e a preferenciális rendszer ö, tekintetében. És hogy milyen intézkedéseket tervez a bizottság, hogyha nincs előrelépés, vagy kevés az előrelépés. Számomra ez nagyon fontos kérdés. Galíciából származom, mint az előttem szóló is, és nálunk hatalmas iparág a, a ton hal és nálunk élet és halál kérdése, hogy Fülöp-szigetek milyen feltételek mellett halászik a világban. Úgy érezzük, hogy az EU-nak kötelessége, hogy megvédjen minket e tekintetben. Köszönöm. Az utolsó utáni felszólaló következik, amennyiben arra kérdésemre, hogy kívánna most valaki szólni, akkor jelentkezik-e valaki. Ha nem, akkor Vivian Redding asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon igaz, izgalmas vitán vagyunk túl, mert egyfelől a GSP Plus tekintetében azt mondjuk, hogy ez egy ösztönzőkkel rendelkező rendszer, és tovább mutat azon, amit a gazdaság jelentősége mond. Fülöp-szigetek minden szempontból, emberi jogi szempontból különösen most már megfelel az elvárásoknak, és Európa számára is fontos, hogy milyen státusza van. E, koherens e, a végrehajtás a Fülöp-szigetek részéről, és a bizottság ezt felügyeli is egyébként. Nagy érdeklődés hallgattam Váleza kolléga e, beszámolóját a feltételességről, amely ennek a témának a velejárója. Ugyanakkor másfelől kifejtette a kollégánk, vagy több kollégánk is a halászati bizottság részéről, hogy mit is jelent ez a sárga kártya, hogy vizsgálat zajlik gyakorlatilag, és ugye illegális és nem szabályozott a halászat ebben az országban. Most ezek után lehet-e tovább lépni? Meghasad-e a tudatunk? Engedélyezhetünk-e egy olyan dossziét, amely ö, ö, ugye, még ha a Halászati Bizottság hozzá is járul esetleg november-decemberben ehhez, ö, és aztán esetleg ö, januárban pedig az, a függelék tekintetében pedig visszaléphetünk-e. Szerintem ez így nem csinálható, ezzel elvesztenénk hitelességünket, és mi sem lennénk koherensek a parlamentnek. Ö, ö, koherensen kell fellépni, ugye két dolog között csak né- kevés idő telne el, tehát ez nagyon alásná a hitelességünket. Köszönöm szépen! most akkor, hogy megpróbáljuk befejezni ezt a témát, ugyanakkor mégiscsak választ kapjunk a kérdéseinkre. A nagykövet asszonyhoz fordulok, hogy tudná nekünk röviden válaszolni, és utána pedig a bizottságnak adjuk meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A mindenhol szabályok érvényesülnek, és kövessük a szabályokat. Én is ezt mondom. Másodszorban. Tisztelt képviselők, két féleképpen lehet ez a problémához állni. Az egyik az, ahogy mond, kolléga is kifejtette, jó kérdéseket tett föl. Kérdezzük meg a bizottságot, hogy mi történt a párbeszéden belül a red tag, where yellow... A sárga kártya ügyében, ugye nem piros kártyát kaptunk, hanem sárgát, és hat hónapja zajlik a folyamat, és ha kívánják, én is el tudom mondani, hogy mit léptünk előre, de kérdezzük meg a bizottságot. 12 cselekvési programunk 12 pontot tartalmaz, amit a bizottsággal közösen fogadtunk el, és majdnem mindet megvalósítottuk, csak két dolgot nem. Ugye a büntetések kérdése az illegális halászokra vonatkozóan, illetve a, a távoli mélytengeri, vagy hát a kinti halászat tekintetében I promise you. nem tudtunk még előrelépni, de még a hónap végéig megígérem önöknek, meg lesz az új törvény. Ezek az intézkedések a felügyelet, a monitoring és a VMS és egyébek, és további 1700 fős felügyeleti, illetve nyilvántartási rendszer kialakítása, adatbázis kialakítási megtörtént. Ezért kérem, hogy vegyék figyelembe a tényeket. És azt hiszem itt az ideje, hogy a sárga kártyát akkor most letegye a bíró, and then you can vote on... Mert megfelelünk, és utána aztán csak a GSP Plus-ról kell majd beszélnünk. Köszönöm, nagykövet asszony. Most akkor a bizottsághoz fordulok. És közben szeretném akkor azt is kéne, hogy a Kenyával kapcsolatos delegált aktusról is beszéljenek. All for your presentations. Köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek az észrevételeit. Szeretném eloszlatni a félelmeket, miszerint a bizottság kettős személyiséggel rendelkezik. Teljesen következetesen, koherensen igyekszünk fellépni, különösen azokban a DJ-kben, amelyeket itt megemlítettek. Először is a menetrendel kapcsolatban. Természetesen a GSP eh, rendelet eh, határidőket ír elő számunkra, hat hónapon belül kell döntést hoznunk. A felhatalmazásos aktus eljárásnál a parlament és a tanács négy hónapon belül kell, hogy döntsön. A határidőkkel nem nagyon tudunk mit kezdeni, nem tudjuk elhalasztani a döntéseket. A rendelet alapján ez ugyanis törvénytelen lenne. Álláspontunk szerint a két eszköz többé-kevésbé véglegesítésre kerül decemberre, és ez nem rossz hír. Személyesen úgy gondolom, hogy elég jó helyzet ez. Az IUU és a GSP Plus esetében eh, miért van ez így? Már korábban is említettük. Ezek különböző eszközök, a GSP fenntartható fejlődési eszköz, az IUU pedig a halászatra vonatkozik, tehát ugye a tiltott halászat elleni küzdelmet szolgálja. Hát mondjak egy példát, mondjuk bálnavadászat elleni fellépés dömping ellenes eljárások is vannak folyamatban eh, GSP eh, plusz eh, haszonélvező országokkal szemben. A GSP plusz elhalasztását nem teszi lehetővé a GSP rendelet. Például kerékpársávok esetében merültek fel itt ott gondok. Ezek nem indokolják az elhalasztást. Hogyha halászattal gond van, vagy mondjuk dömping probléma, akkor a GSP plusz jogállástól teljesen függetlenül dömpingellenes intézkedést, vagy halászati intézkedést tudunk hozni. Hmm. Hogyha nem tisztességes kereskedelmi gyakorlatot tapasztalunk, akkor megvannak a megfelelő válaszlépések erre itt a halászati, tehát a tiltott, be nem jelentett, stb. halászat elleni intézkedések is ide tartoznak. Ilyen intézkedéseket ugyanúgy meg lehet hozni akkor is, amikor GSP plusz haszonélvező az ország. Ahogy már az előbb is említettem, objektívek kell, hogy legyünk, nem diszkriminálhatunk, következetesen kell a szabályokat alkalmazni. Van egy ugyanilyen helyzetben lévő GSP plusz haszonélvező az éveleje óta sárga lapot kapott, ettől függetlenül a GSP plusz jogállásával nincs gond, a DJ Máréval együtt egy programot valósítottunk meg ezzel az adott országgal, és most már zöld kártyát kaptak. Tehát a GSP Plus alkalmazása nem akadály, ami a versenyképességet illeti. Ez valóban olyan aspektus, mi szerint a különböző konkrét termékek relatív versenyképességét nekünk nem kell vizsgálni a rendelet alapján. Viszont a rendeletnek vannak olyan rendelkezései, amelyek védzáradékot jelentenek számunkra, amikor mondjuk nagyon megugrik az import, stb. Hogyha indoklással ellátott panaszt kapunk, akkor ezeket alkalmazhatjuk. A halászati és mezőgazdasági termékeket még privilegizáltabb módon kezeljük, hiszen külön védzáradékok vannak a mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozóan. A szokványos védzáradék mellett. Tehát a tisztességes kereskedelem megsértése esetén fel tudunk lépni hogyha nem tisztességes az import, akkor védzáradékot tudunk alkalmazni. a volumen növekedése, az ár csökkenése esetében felléphetünk az európai termelők védelmében. Utolsó dolog az egyezményekkel kapcsolatban, sok hozzászóló említette, nagyon röviden reagálnék rá, nem azoknak az országoknak adunk jutalmat, akik 100%-ban már is alkalmazzák az összes egyezményt az ILO sok tagjának vannak gondjai ezekkel az egyezményekkel, sőt EU tagállamoknak is. A fejlődő országok persze sokkal inkább kivannak téve ezeknek a problémáknak. Tehát ösztönzéssel próbáljuk ezeket a kérdéseket rendezni, tehát monitorozó védzáradék szerepel a GSP Plus-ban. Ennyiben szólnék a GSP Plus-ról, most egy másik kontinens vonatkozásában reagálnék egy ö, olyan felhatalmazásos aktusra, ami szintén a GSP-hez kötődik, és Kenyára vonatkozik. Szeptemberben ez a szakbizottság jóvá hagyott egy olyan felhatalmazásos aktust, ami több afrikai országnak megadja a GSP elbánást, ugyanis a már nevű ettől különböző preferenciális bánásmódból kikerültek. A legtöbb ország, különösen, tehát legtöbb ország kivéve Kenyát a MÁR programban integrálódott vissza, Kenya azonban ezt nem tette meg október 1-ig, ezért ők egyfajta fekete bárány voltak ebben a mozaikban. Tehát a a többi kelet-afrikai ország a kelet-afrikai EPA-t aláírta, és így visszakerülhetnek a már programba. Most már Kenyára is vonatkozik ez. A önök értesíteni fogjuk időben a felhatalmazásos aktusról, ami Kenyára vonatkozik. Mivel mindegyik országra vonatkozik a már eh, elbánás, eh, jövőre kikerülnek minnyáján a GSP-ből. Elnök, köszönöm szépen, eh, úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan majd egy másik alkalommal fogunk újabb vitát folytatni. Kenyáról? Nem, sajnálom, nagyon kicsúsztunk az időből nem nyithatjuk meg Kenyáról a vitát, de a napi rendünkre fel fog kerülni ez a téma, és köszönöm szépen ezt a vitát a GSP Plusról és a Fülöp-szigetekről, köszönöm szépen a bizottság tájékoztatóját is. Hadd emlékeztessek rá, hogy november 10-ig javasolhatják a képviselők, hogy éljünk ellenvetéssel, hogyha az INTA ezt nem teszi meg, akkor frakciók, illetve 40 képviselő a decemberi plenárison is megtehetik még ezt. Köszönöm. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Mielőtt elkezdjük a 15-ös napi rendi pontot, röviden mondanék valamit a 9-es napi rendi ponthoz. Az Ecuadorból származó árukra vonatkozott tarifális elbánás, a módosítók benyújtásának határideje november 6-a 18 óra. Még három napi rendi pontunk van és szeretném kérni, hogy az utolsó napi rendi ponthoz kapcsolódóan a Szingapúrral kötött megállapodás témája ez, a főtárgyalóval folytatunk eszmecserét, tehát fontos, hogy erre elég időt szálljunk. A kérdés, hogy megfelelő eszközzel Szingapur esetében, tehát ezek alapvető fontosságú ügyek. A többi rendi pontnál mindenki szedje össze magát, a következő rendi pont a 15-ös. Itt társas megállapodásról beszélünk Grúziával. Olirén a jelentéstevő, és meg is adom neki a szót. Thank you. <clears throat> Thank you, Chairman, uh, dear colleagues. Uh. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Talán emlékeznek arra, hogy ennek, ennek a jelentésnek a főbelemeit néhány héttel ezelőtt már bemutattam, hát nem fogok most uh, a ilyen tervezett lényegeiben elmerülni, illetve részleteiben elmerülni, ehelyett Köszönöm szépen a kollégáknak a véleményét, akik módosítókat nyújtottak be a társulási megállapodáshoz az Európai Unió és Grúzia között. Azok a módosítók, amelyeket megkaptam, ugyanazt a vonalat követik, amelyek, amelyben megállapodtunk Moldovával kapcsolatban, Moldova csatlakozásával kapcsolatban társadalmi megállapodáshoz. Számos módosító volt, amelyek a szöveget feltétlenül javították, illetve voltak technikai jellegű módosítások, tartalmi jellegűt. A legtöbb módosítóval egyet tudok érteni és ezeket összegeztem, kompromisszumos módosítókkal foglaltam össze. Köszönöm szépen a kollégáknak a kompromisszumkészséget. Néhány gondolat a módosításokkal kapcsolatban. Mind Kaspari úr, mind pedig és kolléga módosítói hangsúlyozzák azt, hogy nagyon fontos a társadalmi megállapodást ratifikálni időben, szükségtelen késlekedés nélkül, és nagyon fontos a kritériumokban megállapodni. Bergénz úr benyújtott olyan módosítókat, amely hangsúlyozza azt, hogy nagyon fontos a közös know-how a gazdasági reformok szempontjából, illetve a kiigazítás. Erre szükség van, és a reformok mindig nehezen. Éppen ezért eh, ezekre a példákra szükség van a több piacgazdaság megvalósítása érdekében, ami Zahadil módosítóit eh, illeti. A kettes módosító, ennek egyik előnye a munkahelyteremtés, ezt természetesen hozzáfűzhetjük a szöveghez. A négyes módosító a következő, ezt hangsúlyozza a társasági megállapodás eh, előnyeit eh, a KKV-kre nézve, ezt pozitív, illetve egy beláthatóbb befektetési környezet szintén arra kell, hogy bátorítsa a KKV-kat, hogy ruházzanak. Zahadil úr egy technikai jellegű módosítót is benyújtott, amelyet be fogok venni a végső szövegbe. A módosítók egy részéről még vitát kell folytatni majd a politikai háttér tükrében, Kulcsfontosságú kérdés az, hogy mi az az üzenet, amit közvetíteni szeretnénk ebben az INTA véleményben. Éppen ezért azok a módosítók, amelyeket Katrikalosz úr, illetve Solc úr nyújtottak be, úgymond um, elég érdekesek. Moldova esetében a szakbizottság többsége kicsit máshogy gondolkozik ezekről a kérésekről, mint az említett kollégák. Mondanék egy példát. A sok terápia alkalmazására, ez az ötös módosító, hiszen a tarifális védelem szintje alacsony, és már most is létezik a versenyhelyzet. Az érzékenyebb termékeknél pedig hosszú lesz majd viszonylag az átmeneti időszak. Tehát így értékelem az értéke módosítókat, és a végső elemzésben azt gondolom, hogy a fő kérdés továbbra is az, hogy milyen típusú gazdasági modellt szeretnénk kialakítani. Tehát ez a vélemény eh, tervezet munkahelyteremtést kell, hogy célozza, az európai modell a nyíltságra, illetve a szociális gazdasági kritériumokra kell, hogy épüljön. Elnök, köszönöm szépen. Most az egyik jelentés tevőknek adom meg a szót, Lenzbergi szól. Thank you. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Először is megköszönöm az előadónak, hogy megírta a szöveget, támogatjuk azt, de rá szeretném irányítani a figyelmet a grúziai eseményekre. Az utóbbi napokban miniszterek feje hullott, és újak jöttek helyettük, nem lehet tudni, hogy még mi lesz. És szeretném tudni, hogy mennyire szigorúan közelről vizsgáljuk mi itt a helyzetet. Az orosz sajtó azt mondja, hogy a néppárt állítólag nálunk nem fogja támogatni a grúz csatlakozás. Ez nem csak egyszerűen nem igaz, hanem ez egy tudatos hazugság, de van valami oka, ugyanis az ECR frakció tagjai az AFET bizottságban kétértelmű üzeneteket küldtek ki a világba, és <clears throat> szeretném leszögezni, hogy mi monitorozzunk a helyzetet, és az ilyen kiszólások nem tesznek jót a keleti partnerségnek. Nem igaz, hogy az EU el akarja hagyni ezt az irányt és utat. Egységesek vagyunk itt az Európai Parlamentben, Ukrajna ügyében, és ugyanezt fogjuk Grúziával kapcsolatban is képviselni. Köszönöm szépen a tisztázást. David Martinnak adok szót, mivel Majszer úr nincs itt. Majszer kolléga árnyék előadó, de amit általam üzen, az ugyanaz, amit eddig is hallottunk. Üdvözöljük Olirén úr jelentését, és úgy gondoljuk mi is, hogy Grúzia Európához kötésének kiváló eszköze lehet az európai kereskedelembe való beengedése, és persze Grúziában is az gazdasági előnyöket, lehetőségeket nyit meg, meg és EU szégeknek is új piacot nyit meg, tehát eh, szerintem ez egy win-win helyzet, a megerősített gazdasági kereskedelmi együttműködés, a, a piacgazdaság és a jogállamiság elvei alapján. Megnyitottunk eh, néhány módosítót, de egyetértünk a szöveggel, és támogatjuk azt. Szavair úr? Köszönöm, elnök úr rövid leszek. Mind Landsbergis urat és más, aki el, volna vele a bizalmát, az ECR frakció támogatni fogja ezt a szöveget. Mi elkötelezettek vagyunk Grúzia ö, közelebb hozásában Európához. Köszönjük az előadónak nyitottságát, és kiváló eddigi munkáját, és egyetértünk végső ítéletével is, a kompromisszumos módosítomokat visszük magunk is, vállaljuk, és köszönjük, hogy a mi módosítóinkat is figyelembe vette. Ugyanakkor, ahogy rámutatott, <clears throat> vannak egyes módosítók, amelyeket nem egyhangulag pozitívan támogattak, és mi sem tudunk minden, főleg a GUE frakció módosítóit támogatni, de összegészében pozitív a véleményünk. Akkor most épp a GUE frakció nevében Carlos Catugulas urat kérdem, hogy szóljon. A sok terápia vonatkozásában ez a megállapodás szerintem kimozdíthatja a a jelenlegi status quo-ból a helyzetet. A kereskedelem mindenképpen a jólétnek a generálója lehet, de a szociális dimenzió, a munkahelyek teremtése szerintünk a legfontosabb, és ezért fenntartásaink voltak az a, a kollégával közösen, mert fenntartásaink voltak a szöveg ilyen irányú kihegyezettségével kapcsolatban, és amiatt is, mert nem volt a, a, az országok képviselői között és érdeképviselők között egyeztetés. Tehát szeretnénk, hogyha Grúzia az Európai Unió szociális akiait is megismerni és betartaná, szem előtt tartaná, mert a szociális dimenzió itt is, nálunk is kell, hogy érvényesüljön. Annyit is Zsadó úr lenne itt most soron, de őt nincs benne, úgyhogy akkor Dentesztelőt szólítom. Felszeretném hívni a figyelmüket az A javaslatra, Ez ugye az EU állítólag legambiciózusabb szabadkereskedelmi egyezménye. Ez nem egy kereskedelmi egyezmény. Egyesok közül, amit támogatunk. Ez egy újabb példája annak, hogy a kereskedelmet hogyan használja fel a politika, hogyan politizáljuk át a kereskedelmet. Ez egy politikai cél, amit itt az EU követ. A néppárt előadója azt mondja, hogy egységes az Európai Parlament Ukrajna ügyében. Hát akkor úgy látszik párhuzamos világokban élünk, mert nincs egységes vélemény, és nincs egységes vélemény sem Ukrajna, sem Grúzia tekintetében. Megint csak a politika szolgálatába akarjuk állítani a kereskedelmet, ez így nem jó. A másik fenntartásunk pedig az, hogy ez megint a bővítés irányába mutat. Ez az ambíciózus szabadkereskedelmi megállapodás egy kiskaput nyit meg majd a bővítés előtt. Az, a, az európai euroszkeptikusok, az európai a brit konzervatívok állítólag támogatják Grúzia csatlakozását. Nos, most egy korábbi bővítési biztostól látni, hogy ezt a jelentést benyújtja, nyilvánvaló a szándék. Tehát valahogy le kéne szögezni, hogy a kereskedelmi megállapodás semmiképpen el, meg, előlegezi, nem előlegezi meg a, a csatlakozási tárgyalásokat, és szó sincs vízunkönnyítésről. Ez egy cisztán kereskedelmi megállapodás, és hogyha van is enyhülés, ez nem jelent semmiféle trendet, és nem kívánjuk, hogy bármilyen trendet jelentsen. Ezt jó lenne, ha belefogalmazna az előre a szövegbe, de tudom, hogy nem fogja. Nagyon aggaszt minket, tudjuk, hogy ez nem kereskedelmi megállapodás, nem is mint olyan jött létre, és nem is azért, hogy szabadabb és tágabb legyen a kereskedelem a két fél között, és a néppárti koordinátor ö, ö, felszólalása beszédes volt, nagyon udvariatlan azt mondania, hogy egységesek vagyunk, amikor azért hallhatja, hogy vannak ellenvélemények, és legalább csináljon úgy, mintha figyelne rá. Löpen asszony. Az az érzése az embernek, hogy a választások, amik lezajlottak, önök számára semmilyen eredményt nem hoztak. Én egy kicsit zavarban vagyok. Az Európai Unió tökéletesen elszigetelődött az emberektől, és a választási eredményeket sem veszi figyelembe. Valahol a láthatáron látják, hogy mi történt a választásokon, de mégsem veszik figyelembe, hogy mit mondtak az emberek minket nem lehet átverni, oda fogunk figyelni, mi a népek az ilyen kezdeményezésekre. Hát persze, miről van itt szó? fokozatosan, de ha lehet minél gyorsabban Grúzia csatlakozását készítik elő. Csak hogy az európai népeket így nem lehet átverni. Hogyha minden országban, az Európai Unió minden országában népszavazást tartanának minden egyes bővítésről, minden egyes alkalommal nemet mondanának az emberek, valószínűleg tömegesen nem hallották meg az emberek szavát, akik azt mondták, hogy a román-bolgár bővítés nagyon bánják, mert egyáltalán nem fűződik érdekük e két ország csatlakozásához. Tisztességtelenebb lett a verseny, egyesek persze olcsó munkaerőt láttak bennük, ami lakosságunk számára ezt tisztességtelen versenyhelyzetet teremtett. Most folytatják úgy, mintha mi sem történt volna van egy gyermekeknek szóló mese, a béka nagyobbra akart nőni, mint a marha, és önök is így fognak járni, hogy a végén kipukkadnak ugyanis a népek nem tartanak önökkel, és mi képviseljük az embereket, a népeket. Felhívást intézek önökhöz, forduljanak az emberekhez, ugyanis eljön az idő, amikor már nem haladhatnak más irányba, mint az európai népek akarnának. Ez szakítást fog eredményezni az Európai Unióban, és az Európai Unió lesz ennek az első áldozata nagy örömömre. Möchte noch was sagen? Ki szeretne még hozzászólni? Jó napot kívánok! Lők Devény nevében szeretnék a vitához hozzászólni. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak. Tisztázni szeretnék néhány pontot. Átmenetileg már alkalmazzuk szeptember eljóta a társulási megállapodást, és nem látjuk a sok terápia hatását, úgymond, pontosan azért, mert Grúzia liberális ország, ami a kereskedelmet illetett. tehát ők tudatosan döntöttek amellett, hogy e, ambiciózus FTA-t szeretnének megvalósítani velünk a kereskedelem liberalizáció érdekében. A viták után mi szívesen vettük ezt. Ami pedig a szociális feltétek teljesítését e, érinti, itt sincsenek aggájaink, a jelenlegi grúz kormány sokkal nagyobb figyelmet szán a politika szociális dimenziójára, illetve ezt a megállapodás is tükrözi. Illetve akik a vízum kérdésére tértek ki, sem a társulási megállapodásban, sem a kereskedelmi részben nincs, nincs utalás a vízum liberalizációra, ez egy külön folyamat, és ennek semmi köze nincsen a kereskedelmi aspektushoz. A bizottság tájékoztatni szeretné a szakbizottságot a előre menetelről. Továbbra is nyitottak maradunk a kérdésekhez. Szívesen csatolunk vissza, és rendelkezésükre állunk. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm. A jelentéstevőnek adok ismét szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a kollégák eh, értékes hozzászólásait, illetve köszönöm szépen az egyhangú támogatást. Grúzia választását támogatjuk ami az európai gazdasági és szociális modellt illeti, illetve a kereskedelmi nyitottságot. Elhangzottak kérdések megállapodás tartalmát illetően, ami a kibővítést illeti leperasszony, A Dartmouth kollégám értették ezeket, azt gondolom, hogy a bizottság mindenre meg győző választ adott. Csak két rövid megjegyzésem van. Az első, az ilyen típusú megállapodásban nincsen záradék, amely közvetlenül a tagsághoz vezet. Éppen ezért a két dolgot nem szabad összekevernünk az Európai Unió bővítésével egy napon említeni például. Azt gondolom, hogy a két dolgot külön kell taglalni a saját politikai logika alapján. Ez pedig különböző két esetben. Második megjegyzésem, ami a vízum liberalizációt illeti, ezek könnyítését. Azt gondolom, hogy ez szintén megint csak egy külön ügy, és erről szintén egy külön részben kell döntenünk. Végül pedig korábbi bővítési biztosként és európai polgárként el szeretném mondani, hogy amikor megnézzük Kelet- és Közép-Európát, a 2004-es bővítést, illetve a 2007-es bővítést, akkor kiderül, hogy óriási sikertörténetről van szó, a békés gazdasági átalakulásról. Nem ezek az országok okoztak problémát az eurózóna válságában, hanem egész Európa volt ez. Ami pedig a nyugat-balkán országait illeti, itt a bővítési politika működött, és stabilizációs faktorként működött, stabilizációt eredményezett, békét eredményezett. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ragaszkodni vállalásaikhoz. Tehát jó az mindenkinek, hogyha a Nyugat-Balkán országaiban stabilizáció van, és ennek a régiónak a stabilizálása közös célunk, és fontos, hogy Szerbiát az európai úton tartsuk, ami a kihívásokat illeti, az ukrajnai válságot, nyilván nincsen szükségünk egy további válságra, mondjuk Szerbiában vagy a nyugat balkában melyik országában. Tehát ne feledkezzünk meg a bővítési politika vívmányairól, még akkor is, hogyha ez egy külön téma. Külön téma. Ezzel lezárom a vitát. A szavazásra pedig holnap kerül majd sor. A következő pont vélemény, új élelmiszerek a téma, 98 módosító érkezett be, ezeket mind megvizsgáltam, és megállapítottam azt, hogy 31 módosító nem befogadható. Ezt a jelentéstevővel együtt vizsgáltuk meg, és másokkal, és így döntöttem én is. Most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót, parancsoljon. Thanks very much, Chair. Um, I'd like to... Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy a szakbizottság minden tagjának szeretnék köszönetet mondani a véleményhez benyújtott észrevételeikért, illetve az árnyék előadókkal is kiváló volt az együttműködés erről a véleményről. Ennek eredményeképpen körű konszenzusra tudtunk jutni, mindenki egyetért, és bízom benne, hogy holnap a szavazáson is támogatni fogja mindenki a véleménytervezetet széleskörű megállapodás kialakult, tehát úgyhogy a lehető leghatékonyabban tudunk előrelépni. Az ilyen célzott megközelítés a leghatékonyabb a szakbizottságunk, illetve az illetékes bizottság számára is. Tehát a, a fő kérdés az INTA számára a harmadik országokból érkező hagyományos élelmiszerek kérdése, hogy ezek esetében az új élelmiszerekhez képest gyorsabb eljárás valósuljon meg, ugyanakkor ugyanolyan biztonságos maradjon az ilyen élelmiszer a fogyasztók számára, mint a többi. Ez kompromisszumokat szükségeltet, az adókkal való egyeztetésen sikerült sok ponton javítani a véleménytervezetemet. Három dolgot emelnék ki, tudom, hogy kevés az idő. Az egész folyamat biztonságát emeltük a független szakértői vélemény szerepének növelésével, elővigyázatossági elv alkalmazásával, ugyanakkor a hagyományos élelmiszer meg Eh, határozását is javítottuk, hogy ne lehessen visszaélni vele. Eh, aztán a demokratikus ellenőrzést erősítettük a folyamat felett, a parlament megvétózhatja az EU bármilyen új élelmiszer listáját, illetve az alkalmazásról beszámolót kérhetünk az Európai Bizottságtól. Végül pedig az átláthatóságot javítottuk eh, a feltételeknél Hat kompromisszum született, amelyek szigorúan az INTA hatásköréhez kötődnek. Én további módosítókat is tudok támogatni olyan területeken, mint például a címkézés, Mariellen és José nagyon sok hasznos módosítót nyújtottak be továbbra is rendelkezésükre állok a holnapi szavazásig. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Az árnyék előadók szeretnének hozzászólni. Fidasz úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném mondani, hogy nagyon nagy megelégedettségre tudtunk együtt működni az előadóval. Nagyon hálás vagyok az együttműködésért, és a kompromisszumos módosítók abszolút kielégítik a frakcióm igényeit. Vannak még egyéb, talán észszerű módosítók, de ezek inkább az ENVI szakbizottságra tartoznak, úgyhogy ön, ők döntsenek majd róla nem közvetlenül minket érintenek. Ezeket el kell vetni a tartalmuktól függetlenül, akkor is, hogyha észszerű a tartalmuk. Vannak itt fontos dolgok, genetikailag módosított élelmiszerek, stb. Én úgy gondolom, hogy egy másik szakbizottságnak kell ezzel foglalkoznia, nem az intának. Tehát még egyszer, hadd mondjam el, hogy örülünk ezeknek a kompromisszumoknak, és meg fogjuk mindet szavazni. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Kollégák, először is az előadónak szeretnék gratulálni. Ott voltam az árnyék előadók ülésén, és önök is megkapták az álláspontomat. Kérem, hogy vegyék őket figyelembe nyilván az Európai Élőszer Biztonság Ügynökségnek most ez egy újabb gondot jelent, hogy egy újabb bürokratikus eljárás kezdődik, ami egyébként szerintem pont alássa az élelmiszerbiztonsági ügynökség szerepét és jó hitelét, mert már általuk engedélyezett élelmiszerek biztonságát mondjuk most kétségbe. Tehát most, hogy a parlament itt delegált aktusba beleszólhat, de tulajdonképpen tudományos megalapításokat fogunk itt most megkérdőjelezni, ha ezt elfogadjuk. Én nem támogatom ezt, nem. Nem azért, mert ellenezném az új termékek emberekhez való eljutatását, vagy kereskedelmi ellenes lennék, hanem mert, hát elmondtam, hogy miért. Parancsoljon. A téma főfelelőse nem tudott eljönni, őt képviselem, én magam nem vagyok szakértő a kérdésnek. Mária, köszöni az előadónak a kompromisszumokat ezek által sokat javult a bizottsági eredeti javaslat. Világos a különbségtétel a vegyi úton előállított és hagyományos harmadik országokba behozott élelmiszerek átalakítása között, <clears throat> és üdvözöljük a gyors eljárást is. Az átláthatóság nőni fog, a fogyasztók több információt kapnak, és nyilvános lesz az a lista, amely azon cégeknek tartalmazza, akik úgynevezett nem hagyományos élelmiszereket állítanak elő. Ezeket a termékeket világosan ö, címkézni kell a tekintetben, hogy honnan származnak és mi van bennük. Ami a biztonsági aspektust illeti, ennek van ennek egy technikai, tudományos vonulata, amit az ügynökségnek kell ellátni és az elővigyázatosság elvét kell követni, hogyha élelmiszer politikáról beszélünk, de szerintünk ez a szöveg egyszerre ad a fogyasztóknak biztonságot, az innovációnak lehetőséget és a nép egy egészségügyi biztonsági szempontoknak is megfelel. Nyilván monitorongolni kell, a monitorolni kell a piaci engedélyezést, <clears throat> de meg kell nyitni a kaput ezen termékek előtt szerintem sem tart, tartozik ez hozzánk. Itt a nanotechnológia és emberi egészséget illető kérdéseket más bizottságoknak kell megítélniük. Szerintem a plenárison ez át fog menni, és mi is támogatjuk. <clears throat> Köszönöm. Köszönöm Jude Carson Darling kiváló munkáját és együttműködő hozzáállását. E- elégedettek vagyunk a kompromisszumokkal. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy egyes módosítóinkat a szigorú értelmezés miatt nem fogadták be nem értünk ezzel együtt például, hogy a klónozott állatokból származó hús ne legyen a mi kompetenciánk. A 38-as és a 66-os módosítóval kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy noha a túlzott bürokrácia nem jó, szerintünk az új ételek kifejezetten hatósági felügyeletet igényelnek, hiszen a fogyasztók nem ismerik őket, és megvezethetők. Ezért fontos szerintünk a 38-as, a 66-as pedig arra irányult volna, hogy új termékeket csak akkor engedélyezzenek, hogyha sem a környezetet, sem az állatokat nem károsítja az eljárás, amit alkalmaznak. Bové úr, köszönöm szépen. Elnök úr, ennek a témának a bevezetőiben jelezte, hogy egyes módosítóinkat nem fogadták be, mert úgymond nem tartoznak a bizottság kompetencia körébe. Beszéltünk erről az elnökséggel, és ezzel együtt is úgy érzem, hogy el kell, hogy mondjam, hogy ha kereskedelemmel foglalkozunk, és új termékekről van szó, amelyek egyébként már ben vannak egyes élelmiszereinkben, például a nano anyagok, és ráadásul külföldről származnak, ez igenis ide tartozik. Egyes nanopartikulákat tartalmazó élelmiszereket gyártó országok, az USA, Tajván, Japán, Kína, óriási kereskedelmi partnereink. És ha ismerjük be nyilvánosan, hogy ezeket nem elemezte senki ezeket az élelmiszereket, sem környezeti szempontból, sem nanoanyag szempontból, sem biztonsági szempontból. 2014. júliusában megjelent egy tanulmány a CNRS és az Atomic France nevében, amit egyébként az EU finanszíroz, és ez a tanulmány is elismeri, hogy nem ismerjük a hatásait ezen összetevőknek. Tehát, ha itt kereskedelemmel foglalkozunk, nemzetközi kereskedelemmel, és szavazzunk most arról, hogy engedélyezzük-e vagy sem a nanoanyagokat tartalmazó élelmiszereket, akkor a levegőbe beszélünk, mert semmilyen eszköz nincs a kezünkben, hogy ezt érdemben meg tudnánk megítélni. Tehát ilyen értelemben tényleg nem vagyunk kompetensek, de igent mondani sem vagyunk kompetensek, ebből óriási botrány lesz még. Ahogy ma a parlament azt hiszi magáról, hogy itt felelősséget vállalhat, és véleményt ad ö, arról, hogy megenged vagy nem enged meg valamit, <clears throat> ö, ö, ez most azért fog így történni, mert nem fogadták el az általunk módosítóként benyújtott cikkeket. Igen, azért voltam szigorú, mert más bizottságokkal ö, ö, kínos lesz a viszonyunk, hogyha azt mondják, hogy beavatkozunk az ő ügyükbe, és ők is ezt fogják mondani a mi eljárásunkra. Tehát nagyon szigorúan meg kell különböztetni, mi az, hogy kereskedelmileg érvényes vagy sem. Nyilván ön dörzsölt kolléga és más bizottságokban is benyújtotta ezeket a módosítókat, és ilyen értelemben nem kell, hogy lemondjon a módosítóiról, mert lehet, hogy más bizottságokban át fog menni. Begini asszonynak adok most szót. Grazie, Presidente, e grazie. Köszönöm, én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Az új élelmiszerek, azok az élelmiszerek, amelyek még nem elterjedtek, ez a piac éppen fejlődőben van, a kkv számára ez különösen érdekes, ami a módosítóinkat illeti. Itt megpróbáltunk több szabályt kialakítani az új élelmiszerek számára a harmadik országokban, amelyekre a szigorú ellenőrzések nem vonatkoztak. Azt kértük, hogy legyen egy lista ezekről a termékekről, ezt a listát tegyék közzé, azért, hogy minden polgár betekintést nyerhessen ebbe. Beszéltünk a szankciók harmonizálásáról, azért, hogy meg tudjuk akadályozni azt, hogy a nem biztonságos irányszerek előfordulhassanak. Ezen kívül szerettünk volna a KKV számára egy jobb keretet teremteni, azért, hogy ezek kreatívabbak lehessenek. Köszönöm a jelentéstevő munkát, köszönöm, hogy a közös módosítókat figyelembe vette. Köszönöm, a bizottságnak adok szót, aki a Szankó igazgatóság képviseletében van. Köszönöm szépen, elnök úr! Vissza szeretnék térni néhány olyan pontra, amelyet a szakbizottság tagjai említettek, például a definícióra, az olélelszerek listájára, amelyekre ez a rendelet vonatkozni fog. Az eredeti projektünkben nem mutattunk be egy listát, hanem ezt a listát nyitva hagytuk, azt gondoltuk, hogy ez egy szélesebb körű alkalmazást tesz lehetővé. Viszont néhányan a módosítók közül azt jelezték, hogy újból beszeretnék vezetni ezt a terméklistát, illetve a definíciót, vagy feldolgozott, vagy pedig nem feldolgozott élelmiszerekre is vonatkozik ez, és azt gondolom, ezt a javaslatot el tudjuk fogadni. Szeretnék egy szót szólni a klónozott állatokról. Önök tudják azt, hogy ez egy párhuzamos javaslat része az új élelmiszerekre vonatkozó javaslat mellett. A bizottság szerette volna vitát enyhíteni az új élelmiszerekről, a konzultátokból származott termékekről szóló vita nagyon nehéz lett, és politikai szempontból sem lesz könnyű feladat, illetve sokáig fog tartani. Létezik egy hiátus, amit meg kell töltenünk. Létezik a régi rendelet az új élelmiszerekre vonatkozóan, amely értékelésre szorul, az EPSA ezt fontos, hogy értékelje, illetve létezik egy új rendelet, amely a klónozatátokból származó termékekre vonatkozik, és ez a húsok és a tej klónozatátokból származó termékek megtiltását eh, hivatott elérni. Mi támogatjuk mindazt, ami elhangzott, illetve hogy ezt a hiányosságot pótoljuk, és támogatjuk azt, hogy a klónozott állatokból származó termékeket új élelmiszereknek tekintsük a nano anyagokra visszatérve. Egy másik jogalkotásban, ami a címkézést illeti, megállapodtunk egy definícióban a nanoanyagokra vonatkozóan, ez időközben okafogyottá vált, elavult, és fontos, hogy ezt megváltoztassuk. Mi delegált aktusra tettünk javaslatot a korábbi mandátum alá, és a korábbi parlament ezt a delegált jogi aktust elutasította mivel azt javasoltuk, hogy korábbi adalékanyagokat ebből kivegyük, ez a rendelet több tíz év, több évtizedre megy vissza. Tehát a nanoanyagoknál jelenleg újból javaslatot fogunk készíteni egy új delegációi aktusra, amely figyelembe veszi a korábbi hmm. parlamenti elképzeléseket. A parlament elutasította az első delegációi aktust, és a parlamenthez ez a javaslat az elkövetkezendő hetekben el fog érkezni. Ezért szeretnénk, hogyha létezne egy olyan definíciója a nanoanyagoknak, amely egyetlen szövegben jelenik meg. Mi nem szeretnénk azt, hogyha két különböző szövegben jelenne meg a nanoanyagok definíciója, amelyekre különböző eljárások vonatkoznak, különböző szakértők különböző értékeléseit, tehát szeretnénk, hogyha nem különböznének ezek a definíciók egymástól. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy legyen egy utalás arra a definícióra, amit a címkézésnél már használtunk. Nagy vita bontakozott ki a küszöbről. Az elosztásról 50%-ot vegyünk 20%-ot, vagy 10 ot élelmiszeripar kivételével mindenki, a bizottság is, illetve a parlament tagjának többsége 10%-os küszöböt támogatja. Jelenlegi diagnosztizási eszközök nem tudják azonosítani a részecskék 10%-át, például egy hozzátevőben, egy adalékanyagban. A tudomány jelenleg még nem tart itt, Éppen ezért azt javasoltuk, hogy kerüljön bele ide egy elem. Mi 50%-ot javaslunk, de amint a tudomány előre halad, az a küszöbb, a diagnosztizási küszöbb, ez komoly, komoly dologról van szó. Bové úr, komoly ez a dolog, nem tudjuk ellenőrizni a harmadik országokból történő importot nem lehet mindent megtiltani, hiszen nem tudjuk, hogy mennyi van ezekben benne, azt se tudjuk, hogy vannak-e ilyen anyagok benne, sem az, hogy mennyi, mekkora mennyiségben, sem az, hogy egyáltalán vannak-e. Tehát nem tudjuk megtiltani. Azt javasoljuk, hogy adaptáljuk ezt a rendelkezést, majd a tudomány előre haladtával, hiszen azt gondoljuk, hogy az elkövetkező években a diagnosztika és a tudomány is fejlődni fognak. Ezen kívül azt gondoltuk még, hogy ami a környezetvédelmet illeti, itt történt jogalkotás, speciális rendelkezések, amelyek már más rendelkezésekben is megjelentek, és itt nincsen szükség plusz rendelkezésekre ebben a rendeletben, hiszen ez csak megismételné más rendelkezések tartalmát. Tehát ezek az elemek mind vonatkoznak az új élelmiszerekre, az elővigyázatosság elve benne van az általános élelmiszeri törvényben, a fúdlóban, tehát nincsen szükség arra, hogy ezt itt alkalmazzuk. Az utolsó gondolat, ez a jelentésre vonatkozik. Ön azt javasolja, hogy a bizottság készítsen 5 évvel a hatályba lépés után egy javaslatot, a rendelt hatályba lépés után, Önök tudják azt, hogy mi két évet javasoltunk az átmeneti időszakra, Tanácsos tanács és a parlament által elfogadás után, azért, hogy a vállalkozások és a harmadik országok is tudjanak ehhez igazodni. Három évre eh, van szükség ez a jelentéshez, de mi úgy érezzük, hogy ez túlságosan rövid idő, ezért javasoltunk öt évet. A bizottság támogatja a jelentés megközelítését. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Akkor most az előadót halljuk. Köszönöm szépen, és köszönöm minden megjegyzést. Köszönök minden megjegyzést. Úgy látom, hogy széles körül a konszenzus. Igyekeztünk is ezt elérni. Ami a jelentéstételt illeti, a kompromisszumos módosító öt évről beszél a alkalmazás elkezdése után, és ezzel konszenzusos véleményt képviselünk. Remélem, hogy a nagy többség holnap támogatni tudja a jelentést. Köszönöm az együttműködést. Köszönjük szépen. Gyakran az a helyzet, hogy mindenkit nem sikerül boldoggá tennünk, de az már nagy dolog, hogyha sokakat sikerül. 17-es napi rendi pont következik. EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megalapodás, ez két részben kell megtárgyalnunk, mert a téma is két részből áll. Termékek és szolgáltatások, ezt már korábban lezártuk, csak ezt kiegészíti most egy beruházási rész, amelyet október 16-án végül is elfogadott a parlament, és a bizottságunk tagja is értesültek erről. Itt most csak arról tudunk beszélni, hogy ezt hogyan kezeljük, ezt a helyzetet, <clears throat> illetve Október 13-án a bizottság úgy döntött, az Európai Bizottság, hogy ezt az esetet a bíróság elé küldi elbírálásra, hogy mikor lehet a 207-es cikre építeni egy kereskedelmi megállapodás, és mikor tekinthető az vegyes megállapodásnak. Ezek politikailag érzékeny kérdések, és éppen ezért örülök annak, hogy a tárgyaló, Slégemilch úr, aki itt gyakorlatilag már törzs vendégkörünkben, ma is itt van, és elmagyarázza nekünk, aztán David Martinnal közösen végül is, hogy miről van szó. Váratlan ez a felkérés, de örülök neki. Ebben a parlamentben tudunk most erről beszélni. Az első monitoring már a beruházási megalapodás megkötése után elkezdődött. Én, mint főtárgyaló viszem ezt a témát. Maradt a ma délutáni megbeszélés után még néhány kérdés bennem. Elfelejtettem korábban feltenni, például azt, hogy a védzáradék kapcsolatban a szingapúri megállapodás végén. Azt a plegykát hallottuk, hogy a bizottság állítólag horizontális ö, védzáradék ö, rendeletet akar, amely a jövőben minden ilyen szövegbe bekerülne. A második kérdésem pedig a monitoringgal kapcsolatos, a fenntarthatósági fejezet monitorangjával kapcsolatos ugye Szingapurban nem túl magasan fejlett áll a szövegben a, az emberi jogok helyzete, ezt talán érdemes lenne egy kicsit cizellálni ezt a kijelentést, érdekelne a bizottság véleménye. Végül pedig, harmadik pontban pedig, ugye tudjuk, hogy ez egy partnerségi együttműködés megalapodás, Ugyanakkor Szingapurban történt néhány dolog az utóbbi időszakban, például az, hogy újra kezdték használni a halálbüntetést, és a homoszexuál sok megkülönböztetése is újra tapasztalható. Slégeműk úrnak adok szót. Köszönöm. Igen, úgy tudom, hogy egy FTA mínusz beruházási védelmi egyezményünk már volt, ami már hatáját vesztette. Nagyon sok időbe tett az előkészítés, pontosan azért, amit ön is említett, politikailag kényes az időszak, nem annyira itt, hanem a szingapúri barátaink nagyon gondosan szerették volna elérni, hogy korszerű befektetési egyezmény jön létre várakozásainkkal ellentétben. Igazából az eredmények szempontjából hasznosan hosszabb időbe terült ez. Minden lezárásra váró kérdés sikerült rendezni és a bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy érdemes volt kivárni ezt az időt, mert itt, ha nem is minden, de gyakorlatilag minden innovációt sikerült belefoglalni az egyezménybe, amit Kanadával megvalósítottunk. Két percben szeretném itt röviden ismertetni, hogy mi is volt a probléma. Tehát a közérdekű szabályalkotást lehetővé tesszük, méltányos feltételeket hoztunk létre, de ugyanakkor egyértelműen leszögeztük, hogy közvetett kisajátításra nem kerülhet sor mm, egyszerű jogszabálya, csak közvetlenül magára a tulajdonra vonatkozó határozattal. Nincsenek párhuzamos követelések, nem lehet mazsolázni a kedvezmények között, átláthatóság nagyon jó, aztán a választott bírósági magatartási kódexet is elfogadtuk, itt meg is állnék, mindezeket az újításokat bevettük a szingapúri megállapodásba, és nem volt mindig könnyű meggyőzni a partnereket, hogy most már jobb rendelkezéseket veszünk bele a megállapodásokban, mint a múltban nem is szaporítanám a szót tovább, a folyamatról szólnék még pár szóban. Nyilvánvaló, hogy a bíróság szakvéleménye a ratifikációt késletetné. Az új bizottságnak kell végül is döntést hoznia e téren, nagyon frusztráló, hosszas egyeztetést tartottunk a közlekedési, befektetés és egyéb területekről. Bízunk benne, hogy a jövőben jobban tervezhetőek lesznek ezek a témák lehet, hogy a folyosói beszélgetéseken más hallottak, de egy teljes körű megállapodásra törekszünk, nem lehet a befektetéseket leválasztani, különösen azért nem, mert eh, már a tagállamokkal hosszas egyeztetést folytattunk a múlt évben erről a különböző hatáskörök fényében. Eh, reagálnék a David Martin által mondottakra és a védzáradék eh, transferzális megvalósítása szempontjából, hogy most itt egy azán hozzáállásunk legyen, vagy megállapodásonkénti védzáradék, ahogy el, eljártunk, úgy gondolom, hogy még a belső vitánk sem zárult le ezzel kapcsolatban. A leghasznosabb megoldást igyekszünk választani. Aztán ami a fenntarthatósági vagy a fenntartható fejlődési fejezetet illeti, természetesen nem írhatjuk elő, de a másik fél sem írhatja elő nekünk, hogy a tanácsadói csapatot miként állítjuk össze, ez túl nagy beavatkozás lenne, de mindenképpen szavahihető folyamatra van szükség Szingapurban és A fenntartható fejlődési fejezet erről szól, illetve a vállalkozások hozzáállása is a vállalkozók hozzáállása sorok előtt szóljon. Aztán a partnerség és együttműködési megállapodás ugye nem téma ma, de úgy gondoljuk, hogy előbb-utóbb erről is állást kell foglalni. az adó átláthatóságról is volt szó, hogy ez a jövőben javulni fog-e. Úgy gondolom, hogy érdekes vita lesz ez is, és szeretnénk a ratifikációt megvalósítani itt is. Da, Uh, ja. Kelly úr nincs itt. Kamar sincs itt. Vagy itt van, de köszönöm szépen. Köszönöm. Én a bírósági véleményre utalnék, hogy mennyit kell várni még, illetve melyek azok a pontos szövegek, amelyekre utalt rendelkezésre áll a végleges változat, illetve jogi szakértők látták-e illetve más szabas kereskedelmi megállapodásokról is szó van, vagy csak Szingapúr esetében kell 12-18 hónapot várni. Köszönöm, Márita. Köszönöm szépen. Konkrétan az ISDS-re szeretnék rákérdezni. Hasonlóan alakul ez, mint Kanada esetében, mégis vannak eltérések. Elmondaná, -e, hogy miben állnak az eltérések, illetve a bírósági eh, határozat eh, fényében a ratifikációnál lesz-e valamilyen fajta megosztás lehet, hogy egyes részeket a tagállami parlamentek, más részeket pedig az Európai Parlament ratifikálna, és ez mit jelentene a gyakorlatban ön, önök szerint a bírósági határozatra való várakozás, illetve a különböző lépések mit eredményeznek majd a menetrend szempontjából? Miner asszony, köszönöm elnök úr. Minket nagyon aggaszt ez a szabadkereskedelmi megállapodás, mert lehet, hogy ez az első megállapodás, amely behozza az ISDS-t az EU-ba. 150 ezren szóltak hozzá a társadalmi vitához. Juncker úr is azt mondta, idézem, mi sem támogatjuk azt, hogy olyan magánbíróságok hozanak döntéseket, akiknek nem kötelező megindokolniuk ezt. A biztos a TTIP-ből kivenni az ISDS-t, itt miért akarják mégis elfogadtatni? de Höcht biztos a bírósághoz fordult azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti parlamenteknek van-e beleszólásuk ebbe a megállapodásba. Sok nemzeti parlament vegyes megállapodást kért a CITA és a TTIP esetében. Armstrong asszony meghallgatja-e majd a nemzeti parlamenteket, és elveti-e ezt a, ki, ezt a kezdeményezést? Köszönöm. Dartmouth úr. Köszönöm. Én is eh, szeretnék visszatérni az ISDS áradékhoz. Látom, hogy a multicégek itt is eh, bíróság eh, elé citálhatják az államokat. harmadik világbeli instabil kormányokról szokott ilyenkor szó lenni. Szingapúr viszont egy gazdag ország, úgyhogy nem biztos, hogy az ISDS hatékony megoldás az európai érdekek megvédésére. Lehet, hogy éppen ellenkezőleg lehet, hogy a szingapúriak fogják majd a közhatóságainkat perbe hívni nagyon nagy befektető Szingapúr Európában. Az ISDS nagyon komoly kockázatot jelent. Hat hangsúlyozzam, hogy a magánbefektetőknek túl nagy hatalmat adunk itt itt is, meg másutt is. Egy eh, hétköznapi állampolgár nem mehet nemzetközi bíróságra, hogy a jogait megvédjék. Multicégek miért tehetik ezt meg? Thanks very much. And, um, to start off... Köszönöm szépen. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a legjobb módja ez az eszköz a, a befektetői érdekek megvédésének, illetve befektetések megvédésének, de azt gondolom, hogy a szingapúri megállapodás az egy másik kérdés is kapcsolódik. A Szingapúr lesz a minta majd az ASEAN országok számára, akkor az EU és az ezen országai közötti befektetési mérdek kapcsán miért mindig csak a befektetők védelmi, a befektetők jogairól beszélünk, és miért nem kezdünk el beszélni az a felelősségükről is? Különösen, hogyha megnézzük a többi országok, akik ugyanebben a körben szerepelnek, azt gondolom, hogy ez egy elszasztott lehetőséget. Fontos lett volna beszélni a kapocsról, az OECD-vel, a nem kötelező érvényű szabályozásokról, ez a legenyhébb forma lehetett volna, de talán egy jó lépés. Az utolsó kérdés, a bizottság mit gondol mindenről? A kanadai megállapodásban és a szingapúri megállapodásban annak a lehetősége, hogy legitim elvárásokat használjunk, olyan évként, hogy mondjuk kisajátítás volt, tehát ez egy új kézagot teremte, és hogyha pedig nem, akkor miért nem? Köszönöm szépen, elnök úr. Én is még visszatérnék valamire. Azt kérdezte ön, hogy hogyan kezeljük a kérdést. Tehát arról akarunk ma beszélni, hogy mi legyen majd a következő lépés, másfél év után várunk továbbra is ítéletet bíróság, a bíróságtól Luxemburgból, és ez felveti azt a kérdést, hogy milyen biztonságot garantálunk azoknak a koroknak, akik úgymond kereskedelmi megállapodást akarnak egymással köldeni, kö, kötni. A szingapúri nagykövet elmondta, hogy az ISDS-től elkülönítve akarják ezt a 2013-as megállapodás útjait követve, tehát erről lehet beszélni. Lehet beszélni arról, hogy ez helytálló-e, de továbbra is választ kell adni erre a kérdésre, hogy a bizottság miért látja lehetetlennek azt, hogy a két fejezetet egymástól leválassza. A második kérdés, és Judit erre utalt is, az eredeti megállapodás kérdése. Tehát az időt felhasználjuk arra már az ítélet után, hogy más azán országokkal hasonló megállapodást kössünk, illetve hasonló fejezeteket vonjunk be mindebben. Végül pedig a WTO keretében a kereskedelmi könnyítési megállapodás. Tehát itt egy eh, multilaterális, bilaterális kereskedelmi általános keretről beszélünk, és itt érdekel engem az, hogy bizonyos tapasztalatok, a TFA-knál, ami a jövőbeni átfogó kereskedelmi megállapodást életi az azán országokkal. Tehát, hogy itt nem tudunk-e egyértelműen fellépni. Én azt gondolom, hogy az ázán ország, országokkal a multinacionális kereskedelem szempontjait kell érvényesíteni, és én ezt az eddig hozzáférhető szövegben nem látom igazán lefedve. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a következtetést illeti a befektetési utolsó fejezetről ebben a kereskedelmi megalapodásban, az a benyomásom, hogy itt más pontokra is utalni kellene, de ezek inkább jogi, mint politikai megfontolások. Ezek a szabályok sok kerekedő megalapodásban benne vannak, és azt mondják, hogy erre nincs szükség, nem elég átlátható. Szerintem meg igenis szükség volt arra, hogy ezt elmélyítsük, pontosítsuk, és kiderült, hogy az ISDS által elő állt vitás esetek, összesen 61 ilyen volt. Ez azt jelenti, hogy 15%-ban oldódtak csak, csak meg a benyújtó javára, és a 85 vitatott esetet esetben pedig 50 ban dél-amerikai befektetők voltak érintettek. Ezt ismert okokból nem szabad elhanyagolnunk. Az európai esetekben csak 11 esetben sikerült egy állammal szemben bárkinek sikert elérnie ezekben a vitarendezésekben. Franciaország, Németország, Egyesült Királyság tartoztak a győztesek közé. Ezt azért nem szabad elhanyagolni, ezt az ismeretet, tudnunk kell róla. Tehát itt inkább jogi aspektusokat kell figyelembe venni, mint politikaiakat. Kaspari úr. Én is a befektetés védelemről szerettem volna beszélni. Többen elmondták előttem, hogy ezt külön kell választani a többi témától történelmileg, eredetileg valamennyi ASEAN országgal közös megalapodást akartunk. Az ASEAN térségben azonban vannak olyan országok, amelyekkel sürgősen meg kéne kötni egy ilyet, másokkal meg nem könnyű. Ezt beláttuk. A bizottságot arra kérjük, hogy a következő hetekben mutassa meg, hogy a szingapúri egyezményben a befektetővédelem hogyan érvényesül, mennyiben vették bele a szövegbe azt, amit mi korábban követeltünk, és ha ezt látjuk, akkor segíti a döntésünket, hogy mennyiben támogatjuk azt. Azt köszönjük a bizottságnak, hogy az Európai Bírósághoz fordultak, de <clears throat> kérjük azt, hogy próbálják gyorsan tisztáztatni ezt az ügyet, mert itt sokakat foglalkoztat a kérdés, és mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy az Európai Bíróság minden anyagot megkaphasson, hogy a lehető leggyorsabban dönthessen is. Köszönjük! Valóban fontos kérdés ez a következőben megkötendő kereskedelmi megállapodások szempontjából és nem úgy tűnik nekem, hogy az Európai Bizottság a nemzeti parlamentektől el, el akarna itt venni valamilyen felelősséget, sőt itt inkább fordított a helyzet, inkább ők akarnak tőlünk kompetenciát visszavenni. Ha a 200-as 7-es cikket megnézzük, akkor ebből is látszik. Tehát ezeket tisztázni kell, ez biztos. Ugyanakkor ha nekünk is döntést kéne erről hozni, akkor nekünk is az az érdekünk és kérésünk, hogy a bizottságtól megkapjuk a szöveget minél hamarabb, azt, amit a bíróságnak is megküldtek. Mikor várhatjuk ezt, hogy, hogy mi is megkapjuk? Parancsoljon, Stegemülik úr, ennél szó. Megpróbálok válaszolni a tőlem telhető legjobb módon arra, hogy hogyan tekinti az új bizottság várhatóan ezt a kérdést, a ratifikáció kérdését. Erre végleges és világos választ nem tudok még adni. Kanada <clears throat> vonatkozásában még azért vannak feladatok, amiket el kell végeznünk, fordítások, stb. Állítólag 18 hónapon belül ez lezárható, nem akarom ezt ígéretként megfogalmazni. Az új bizottságnak mindenképpen meg kell vizsgálnia, hogy minden lehetséges aspektust. A szöveg elérhető a weboldalunkon, és megküldtük a bizottságnak is. Itt a fő jogi csapda abban van, hogy csak akkor fogadjuk el ezt a fejezetet, ha a többi is jó, is fordítva, tehát hogy a befektetés védelmet mi is külön kezeljük és fontosnak tartjuk. Sáke asszony kérdésére, hogy mi a különbség a SZITA és a Szingapúr térség között. A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó iránymutatások tekintetében van különbség. A kanadai helyzetben ott hasonlóan gondolkodó jogalkotók, jogalkotás kell csak terelgetnünk. Szingapúr esetében nyilvánvalóan nem ez a helyzet, de ha sikerül eljutni oda, hogy valami hasonlót alkotnak, akkor újra lehet nyitni ezt a kérdést, megnyitni ezt a kérdést. Tehát ez a fő különbség ha már ezt kérdezik, és a szövegek között is. A, a TTIP-tel kapcsolatos és a SITA vonatkozású kérdés szerintem külön kezelendők, a tárgyalásokat saját érdemükben kell meg is megítélnünk. Véleményem szerint különböző a helyzet. Már a konzultációk során is azt látjuk, hogy a TTIP kapcsán az Egyesült Államokkal kapcsolatos minimál konszenzus megteremtése érdekében kérdezzük a szereplőket, hogy az ő működésüket mennyiben az általános szabályok és az USA specifikus szabályok érintik inkább. Ne felejtsük el, hogy az USA-nak a saját szabályozása nagyon eltérhet a mi partnereink szabályozásától. Állítólag a Szingapúr nem megbízható jogállamból jönnek, ebben van valami. Az biztos, hogy például a befektetések, beruházásokat nem nemzeti törvények szabályozzák, hanem általános nemzetközi kimondott vagy kimondatlan megállapodások. De ugyanakkor az is igaz, hogy legalább egy tucat Európai Uniós tagállam aktívan ott van, és a tagállamok, ha akarnak perelni, akkor megtehetik azt. Eddig is volt erre már példa, de nyilván, hogy javítani kell a helyzeten. Egyes országoknak már van bizonyos kialkudott saját védelme Szingapurtól. Hogy mi a beruházók, befektetők felelőssége? itt nem tudunk ugyanolyan súlyú ellenérveket ö, ö, tenni ide, mint a másik tányérjában mérlegnek. Ö, mert aki oda megy, annak el kell fogadnia a helyi jogi szabályozási kereteket. A multinacionális vállalatokra vonatkozó EBESZ iránymutatás például egy olyan szöveg, amelyet mi is figyelemmel kísérünk, vagy figyelembe veszünk, mert legalább ezzel talán tudunk hatni. Ezt sem tartják be teljesen, de ennek van egy iránymutatás jellege, és az ebeszországok országok tendenciózusan általában azért követik ezeket az ajánlásokat. Megvizsgáljuk tehát a kérdést azt, hogy hogyan lehet őket védeni, és hogy milyen kötelezettségeik vannak a befektetőknek, ami pedig az új típusú megállapodásokat illeti. Azt akarjuk, hogy ezek félreértelmezhetetlenek legyenek az adott kormányok szempontjából, hanem úgy legyenek megfogalmazva, hogy specifikus ígéreteket sikerüljön kicsikarni a kormányoktól, a felelős hatóságoktól, és elvárjuk azt, hogy a, a kormányok mögé álljanak ezen ígéreteknek. Ha megnézik az új szövegeket, ezek sokkal pontosabbak és kimértebbek, tehát teljesen más elv, elv érvényesül, ezek jogilag is, illetve a nemzetközi gyakorlatban megfelelt, bevált gyakorlatnak is jobban megfelelnek. Scholz úrnak válaszolva, Vietnámmal tárgyalunk, Tájfölddel is zajlanak tárgyalások. Megpróbálunk legalább regionális szinten koherensen fellépni, nem mazsolázhatunk az egyes országok közül. Nem mondhatjuk azt, hogy ne, a ti jogi rendszeretek tetszik nekünk, a, a tietek meg nem, ti másodlagosak vagytok, ti elsődlegesek, koherensen kell fellépnünk, minden országgal egységes szempontrendszer alapján, valamennyi ezen országgal van sok kereskedelmi kapcsolatunk már most is, Csikú és más kollégák statisztikákkal kapcsolatos, például Kaspari úr statisztikával kapcsolatos felvetésére. Az amerikai statisztikák azt mondják, hogy a NAFTA rendszerben 35 ISD eset volt, és több ezer kormányok ellen irányuló ber. per, ez nem szokatlan dolog, ez folyamatosan megtörténik. A nemzetközi kötelezettségek révén magunknak több jogot csikarunk ki, tulajdonképpen bizonyos értelemben több jogot, mint a saját polgárainknak is van. Ha megnézik a szita szöveget, van egy német tanulmány, amely ezt megvizsgálta ilyen szempontból. Tehát a szita nekünk szerintük kevesebb jogot ad, mint a nemzetközi befektetőknek, ezt még meg kell vizsgálni. Ami az RF jelentést illeti, sokat átvettünk abból a szingapúros szövegbe, sok tekintetben világosan fogalmaznak, rávilágítottak dolgokra, ezt örömmel alkalmaztuk, és persze az önök véleményét is szívesen beleírjuk, egy szempontjait. Ami a szöveg általánosságban vonatkozik, hogy mit írtunk a bíróságnak, állítólag 487 le, még ennek az elkészítése, de kérem, ne vegyék ezt ígéretnek tőlem, a keresztre, ha egy pár nappal tovább tart, mindenképpen gyorsan zajlik már a folyamat. Minden lehetőséget megragadunk, mondja az elnök, hogy keresztre feszítsük önöket. David, ez kielégítő válasz volt? Nem. Jó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hogy kitartottak, és eh, ezt a késést eh, elfogadták, hogy már 10 perccel túl mentünk az időnkön döntsünk arról, hogy a további témát angolul beszéljük meg, vagy máskorra halasztjuk. A tolmácsoknak köszönjük minden esetre kitartást. Azt mondják, hogy tárgyaljuk meg. Jó, akkor innentől kezdve angolul beszélünk. Uh, uh, uh I think you'll think it's unlikely coming from me, but I'm suggesting we postpone. We have a very light agenda tomorrow. There is a majority. Tomorrow impossible. So.